Okay, colleagues, can I ask... Kedves kollégák, kérem önöket, hogy foglalják el helyeiket, mert már így is késésben vagyunk, úgyhogy el kell kezdeni az ülést. Okay, can I ask everybody to... Még egyszer kérem a kollégákat, hogy foglaljanak helyet, hogy elkezdhessük az ülést. Okay, first of all, I would like to welcome everybody back. Először is mindenkit szeretettel üdvözlök újra a parlamentben. Boldog új évet kívánok mindenkinek, remélem, hogy mindenkinek jól telt a szabadsága és mindenki már lélekben rákészült a 2011-es évre, és ennek jegyében már is elkezdhetem a napirendi pontok megtárgyalását, mert nagyon kevés időnk van. 2011-ben még szigorúbbak leszünk, mint 2010-ben, mert egyre több a munka. Röviden. Azt kérem önöktől, hogy a koordinátorok ajánlásait fogadják el. Wim van der Kamp lenne az egységes piac előadója, Franciska Keller Flótrasszonyt helyettesíti előadóként. A migrációs folyamatok és instabilitáció témájában véleményszerzőként. Ha senkinek nincs ellenvetése, akkor a koordinátorok ezen javaslatait elfogadottnak tekintem. Tájékoztatom a kollégákat továbbá, hogy holnap is lesz koordinátorok ülése, és ott arról is szó lesz, hogy bizottságunk hogyan foglalkozzon a magyar médiatörvény kapcsán kialakult problémakörrel. Tehát külön libe ülést fogunk ennek a témának szentelni jövő hétfőn Strasbourgban, és ha a koordinátorok ezt eldöntik, ezt terv egyelőre, akkor önöket is erről nyilván azonnal tájékoztatjuk. Február 28-án kedden is lesz egy rendkívüli ülésünk 3-tól 6-ig. Jegyezzék föl a kollégák a naptáraikba. Kérem önöket továbbá, hogy a két előző Libe bizottságülés jegyzőkönyveit most fogadják el. Március 4-i, június 23-ai, szeptember 2-ai ülések jegyzőkönyvéről van szó. Ha nincs megjegyzés ezekhez, akkor ezeket elfogadottnak tekintem. És így rátérhetünk az első érdemi napirendi pontunkra, a gyermekek szexuális zaklatása, szexuális kizsákmányolása gyermekpornográfia témára. Ez egy kerethatározott hatályon kívüli helyezésével kapcsolatos napirendi pont, ez a négyes. Mielőtt megadom a szót Angelili asszonynak, emlékeztetem a kollégákat, hogy január 20-áig lehet délig a módosításokat előterjeszteni, és lesz február 3-án egy előzetes szavazás. Most ezzel megadom a szót Angelili asszonynak. Köszönöm, elnök asszony. Röviden bemutatom a jelentéstervezetet. Itt egy javaslatról van szó, melyet megpróbáltam kidolgozni, figyelembe véve az útmutatásokat az árnyék jelentéstevő kollégák részéről is, akikkel több ízben is találkoztam. Ez a javaslat az Európa Tanács egyezményére hivatkozik, Noha ezt az egyezményt nem ratifikálta valamennyi tagállam. Ennek ellenére ezt mindenféleképpen hivatkozási pontnak kívántuk tekinteni. A javaslat célkitűzése az, hogy napra készít a jogalkotást, ami a kiskorúak szexuális kizsákmányolását és visszaélés, és a velük való visszaélést illeti, illetve az, az ellen való harcot és a technológiai fejleményeket, amelyek ezekben az években bekövetkeztek ezen a területen. A fő célkitűzések között van, hogy megfelelő és hatékony büntetéseket foganatosítsunk, új büntetési tényállásokat is felvegyük a jegyzékbe, mint például a groomingot említhetem, és valamennyi eszközt megvalósítsuk, amelyekkel meg lehet előzni az erőszakot. Tehát el kell kerülnünk, hogy a kiskorúak szexuális erőszak vagy kizsákmányolás áldozataivá váljanak. Nagy figyelmet fordítottunk az áldozatoknak nyújtandó segítségre is, az ilyen esetleges nyomozások, illetve folyamatok előtt, az alatt és azt követően, annak érdekében, hogy a kettős viktimizációt meg lehessen előzni. Nagyon fontos a súlyosbító körülmények bevezetése, különösen ilyen sorsbító körülmények minősül, hogyha az erőszak a családon belül valósul meg, vagy olyan személy követi el, aki visszaél domináns helyzetével, vagy tekintélyével a kiskorúval szemben, aki az, e- az erőszak áldozatává válik. Magasabbak emeltek a büntetések abban az esetben, hogyha az áldozat fogyatékossággal él. Ami pedig a gyermekpornográfia anyag online terjesztését illeti, a fő célkötőzésünk az volt, hogy valamennyi szükséges eszközt hozzuk létre annak érdekében, hogy ezeket a tartalmakat törölni lehessen. Tehát ezen célkitűzés tekintetbe vételével az úgynevezett blokk egy kiegészítő és hasznos eszköz lehet, különösen abban az esetben, amikor nem lehetséges a tartalmakat a forrásnál azonnal megszüntetni. A célkitűzésünk azonban az, hogy ezen tartalmakat a forrásnál, ezeket az illegális vagy káros tartalmakat közvetlenül a forrásuknál szüntessük meg. Nos, tehát ennyi rövid bemutatásom. A célkitűzés az, hogy eh, ahogyan ön is említette, ezt az anyagot a lehető legészszerűbb időn belül el tudjuk fogadni, mégpedig együttműködésben dolgozva a bizottsággal, illetve a tanácssal, hogy a szöveg a lehető leghamarabb elfogadásra kerüljön egyetértésben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Azt is, hogy rövid volt. Angelili asszony, nyolcan jelentkeztek már is szóra. Mindenki két percet kap első körben, most már tizen jelentkeztek, tizenegyen jelentkeztek, sőt le is zárom akkor a sort a jelenlevő közül akar még valaki felszólalni? Jó, akkor 11-en lesznek a felszólók, szigorúan két percet kap mindenki. Stichler asszony kezdheti a felszólalásokat. Köszönöm szépen Angelili asszonynak a jelentés megírását, csatlakozom az elmondottakhoz. A fő kérdés itt az, hogy az áldozatoknak segítsünk. Meg el kell kerülni, meg kell előzni a tragédiákat. Sok gyerekkel történik ilyesmi, de ők hallgatnak, nem is értik a velük történteket, nem tudják, hogy ők áldozatok, tehát felvilágosító tevékenységre van szükség a velük kapcsolatba lépő felnőttek körében és a fiatalok körében is. A grooming igen fontos eszköz lehet, Minden gyerek, minden szülő elérhető ma már az internet korában. Nagyon fontos, hogy stratégikusan megelőző taktikák alkalmazásával lépjünk föl, a tanárok a szülők bevonásával. Köszönöm. Zibn asszony következik. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, mert rendkívül nagy hangsúlyt fektet a megelőzésre és a családon belüli erőszakra, és különösen fontos, hogy kiemeli az áldozatok segítését egészen addig, amíg felnőtt életkorban nem lépnek, hiszen nagyon fontos hangsúlyozni, hogy az erőszaknak a következménye sokszor csak később jelentkeznek a gyermekeknél, éppen ezért ez egy nagyon fontos megállapodás lehetne. Megállap, megállapodás lehetne ebbe az irányelvben. Azonban szeretném néhány pontra még felhívni a jelentéstől figyelmet, illetve meg szeretném kérdezni tőle, hogy ami a büntetési tételek eh, eh, emelését illeti, eh, itt van a bizottságnak egy javaslata, meg kéne vizsgálni, hogy miért van szükség a büntetési tételek emelésére. Aztán a 28-as módosítójavaslatban van egy korlátozás, a bizottság azt javasolta, hogy eh, a tetteseket ki kell zárni a gyermekekkel való rendszeres tevékenységekből. A módosító indítványban az a korlátozás szerepel, hogy gyakorlatilag ez csak a szakmai tevékenységekre, tehát a foglalkozásszerű tevékenységekre vonatkozna. Szeretném tudni, hogy ez eh, a korlátozás, ez mire vezethető vissza. Aztán van egy eh, új paragrafus, a 36-os módosító indítványban, amelyben azt mondja, hogy a gyermekáldozatok meg eh, kérdezését, eh, kikérdezését nem a tettesek jelenlétében kell végrehajtani. Szeretném megkérdezni, vannak-e olyan tényleges körülmények, eh, amelyek esetleg szükségesé teszik, a tettes jelenlétében kérdezzék meg. Tehát ezek fontos kérdések. Nagyon hálás vagyok azért, hogy a jelentéstevő a tartalmaknak a törlésénél, blokkolásánál különböző hangsúlyokat alkalmaz, és a preambulumból is kiderül az, hogy ez a két intézkedés ez nem kötelezően kerül előírásra, tehát szeretném látni, hogy vannak itt még módosítási lehetőségek. Kérem a kollégákat, hogy tartsák be a felszólalási időt. Nem akarok én lenni a pandúr, mindenki legyen önkorlátozó. Yes, thank you, Chair. Köszönöm elnök asszony a szót. Azt hiszem, világossá vált már mostanra is, hogy nem tökéletes ez a szövegjavaslat, ezekről majd később biztos lesz szó. Én egyet emelnék ki a pontok közül, az internetes oldalak letiltásával kapcsolatos megfogalmazással van bajom. Szerintem tovább kell lépni, nem csak azt kell kimondani, hogy ez a tagállamok felelőssége, hanem kötelezni kell a tagállamokat, illetve fel kell őket hatalmazni arra, hogy weboldalakat letilthassanak. És rájuk bízhatjuk, hogy milyen keretek között, de mindenképpen tegyük ezt lehetővé számukra. Egyértelmű, világosabb megfogalmazást kérnék. Nem persze öncél a letiltás, eleve el kell kerülni az ilyen anyagok létrejöttét, megszületését, tehát valóban a megelőzés a fontosabb, de ezzel is foglalkozni kell, mert elkerülhetetlen ezek létrejötte. Szerintem a jelenlegi megfogalmazás nem teszi egyértelművé, hogy ezek az oldalak letilthatók, illetve hogy milyen körülmények között tilthatók le, illetve hogy milyen együttműködés képzelhető el tagállamok között Ugyanis együttműködés nélkül nincs értelme a letiltásnak, mert bármelyik másik országban az újra felbukkanhat. Tehát a letiltás önmagában nem jó eszköz, csak más intézkedésekkel közösen működhet. És a bizottság kérem, hogy fejezze be, fogalmazza meg a következtetését, mondja az elnök. Ha a jogi alapokat nem veszük kellő eh, figyelembe, hogy ez a blokkolás, az a letiltás hogy fog működni, akkor ellenkezni fog az, amit itt megfogalmazunk az emberi jogi tételeinkkel. Kollégák, hányszor mondjam el, háromnegyed négyig vitathatjuk meg ezt a témát. Egymással tolnak ki, hogyha sokáig beszélnek. Wikström asszony következik, aztán Ensz asszony. Köszönöm, elnök asszony. És Angelili asszonynak is a jó együttműködést. Ugyanakkor egyetértek az előttem szólóval is, ha a gyermekek kizsákmányolásával foglalkozunk, akkor meg kell ismernünk a valós helyzetet, illetve ö, ö, képessé kell tennünk az embereket arra, hogy ilyen cselekményeket meglássanak egyáltalán, definiálni tudjanak, és én ezt nem bíznám a tagállamokra, én is szigorú megfogalmazások híve vagyok, de szigorúan tagállami hatáskörben kell hagyni azt, hogy a tagállam kívánja letiltani, vagy más eszközökkel lép föl. A letiltás csak kiegészítő intézkedés lehet más intézkedések mellett, ahogy az elhangzott. Ha ö, garantálni kell, hogy a letiltás hatékony legyen, ugyanis újra felbukkanhat más oldalokon. Aztán a phishing technikákkal szemben is fel kell lépni sokkal hatékonyabban. Az adathalászat az előzetes bűncselekmény, e, szörnyű bűncselekményt megelőző bűncselekmény gyakran. Amikor a szavakról vitázunk, akkor ö, tudnunk kell, hogy minden tagállamnak saját szabályozása van, de általában szigorú szabályozása van az ilyen típusú bűncselekményekre vonatkozóan. Gyakran előfordul, előfordul, hogy az ilyen bűncselekményeket elkövetők nem beszámíthatóak maguk is lelkibetegek, tehát arra is lehetőséget kell adni, hogy őket kezeljék, kényszer kezeljék akár, miközben a gyerekek védelme nyilván az elsődleges. Tehát sokkal világosabb megfogalmazásra van szükség ahhoz, hogy a határokon átnyúló részét ennek a bűncselekménytípusnak korlátozni tudjuk. Ernst asszonynak adom meg a szót, aztán Nefilidis úrnak. Köszönöm szépen. Először is én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, ami nagyon tetszett nekem, az a megelőzés kérdésének kezelése. A megelőzésnek sokkal nagyobb tér biztosítódik, mint eddig. Ezt támogatjuk, ez egy jó fejlemény. A másik megjegyzésem, a kérdésem hasonló lenne, mint Zippel asszonyé, a büntetési tételeket miért növelték, milyen motiváció áll emögött, Eh, miért emelkedik a büntetés egy évre, ez egy önkényes lépés, vagy van valami különleges oka, és amit legfontosabb lenne hangsúlyozni, az nyilván a blokkolásnak, törlésnek eh, a kérdése. Azt gondolom, hogy alapvetően világosan ki kell fejeznünk, hogy mi a tartalmaknak a törlését támogatjuk elsősorban. Ezt világosan kifejezésre kell juttatnunk, bele kell írnunk a eh, indítványba ami pedig a letiltási, blokkolási lehetőségeket illeti, amik bekerültek a javaslatba, ezek nyilván a megkerülésnek a lehetőségét magában hordozzák, tehát a kikerülhetőek, éppen ezért nem szabad ebbe belebonyolódnunk. Szeretném kérni, hogy ezt a kérdést tehát még egyszer határozottan másképp fogalmazzuk meg, mint a jelenlegi tervezetben az szerepel, és szeretném továbbítani a kormány, nem kormányzati szervektől érkező megjegyzéseket is az előadó irányába. Sokan, sok ilyen szervezet beszélgetett képviselőkkel, és ők is hangsúlyozták, hogy itt javítani kell a javaslaton. Thank you very much. Next. Köszönjük. Telefiridis úr következik, aztán pedig Hanszjás. Köszönöm. Elnök asszony, GUE árnyékjelentés tevőjeként Köszönöm Angelidi asszonynak ezt a szöveget. Nagyon jó megelőző intézkedéseket fogalmaz meg, ezek a bizottság javaslatában nem szerepeltek, de ennél még többre lenne szükség. A bűncselekmény minősítés kritériumai között. Szerintem túl általánosak a megfogalmazások, és félreérthetőek magyarázhatóak, túl sok minden került a preambulum bekezdésekbe. Én például javasolnám, hogy a büntetőügyi együttműködés feltétele nélkül a tagállamok önállóan is felléphessenek. Persze nyilván belátom, hogy a honlapok letiltása kapcsán együttműködésre van szükség, ezt többen elmondták de nyilván nem ez a fő és egyetlen eszközünk. Hirsch úr következik most, aztán Blinkevi úcsida asszony. Hirsch asszony. Um, Köszönöm szépen, elnök asszony, ahogy azt eh, a Kulturális Bizottság eh, árnyék előadó tevőjeként mondhatom. Eh, örülök, hogy foglalkozunk ezzel a támával, és gratulálok az előadónak azért a mélységére, hogy feldolgozta ezt a témát. A Kulturális Bizottság részéről is néhány szempontot belevittünk a tervezetbe. Nyilvánvalóan a központi kérdés a felvilágosításnak a kérdése. A másik pont, ami vitatárgyat képezte, az a büntetési tételnek a növelése. Nyilvánvalóan meg kell kérdeznünk magunkat, hogy itt az egyes tagállamoknak a mozgásterét azt befolyásoljuk-e, megemeljük-e a büntetési tételt. Azt gondolom, hogy ami a leginkább foglalkoztat minket, az a 21. szakasz. Az a kérdés, hogy itt most töröljenek-e, vagy blokkoljanak tartalmakat. A Kulturális Bizottságban azt gondoljuk, hogy pontos megfogalmazást találtunk a 21. szakaszra, ami világosan megmondja, hogy prioritásunk a tartalmak törlése, és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy töröljék a tartalmakat. Ez gyakorlatilag az áldozatvédelem kérdés, és nem egy ideológiai kérdés. Hogyha az áldozatnak a védelméről van szó, akkor teljesen nyilvánvaló, hogy azt kell tennünk, hogy teljesen eltűnjenek az internetről ezek a tartalmak, ezek a képek, és azokat ne tudják előhívni soha többet. Éppen ezért az áldozatvédelem szempontjából fontos, hogy mindenki arra vállaljon kötelezettséget, hogy legelőször is törölni próbálja a tartalmat, és ha ez nem sikerül, akkor kerülhet a letiltásra, blokkolásra. Nyilvánvalóan itt egy bírósági végzésnek kell rendelkezésre állnia, hogy törölni kell. Ez is egy fontos pont. Különben gyakorlatilag nagyon hamar viták tárgyát fogja képezni, mit kell törölni, mit nem. Éppen ezért üdvözölnénk, hogyha először is a törlésre, és aztán csak a letiltásra koncentrálódna a javaslat. Az Egyesült Államokkal például együtt tudom működni ebben a témában és más területeken. Thank you. Köszönjük. Blinkeviőcsite asszony, aztán pedig Boszkurt asszony következik. Hm hallottam a javaslatokat, és úgy érzem, hogy még nem beszéltünk eleget erről az irányelv tervezetről, mert nagyon sokat lehet még pontosítani a szövegen, ha eleget tárgyalnánk róla. Nincsenek például statisztikai adataink, főleg az új tagállamokból nem jöttek ezek be, hogy milyen arányú a gyermekek kizsákmányolása, egyáltalán mik a definíciók, mit sorolnak ebbe, mekkora a felderítettség. Szakértőkre van szükség, ezek képzésére, pszichológusokra, specialistákra, akik ennek a témának a szakemberei, és akik azon a szintre hozzák a különböző tagállamok felelőseit az áldozatvédelemmel kapcsolatban tudhatókról. Én is amellett vagyok, hogy azonnal törölni kell a tartalmakat. Elnézést. Nem hallottam egy részét annak, amit mondott, mert itt gond volt a tolmásolással. Baszkurt asszony, aztán Mulder úr következnek. Dankjewel, Um... Eh, Köszönöm szépen. Két megjegyzés és egy kérdés. A jelentéstevő valóban nagyon fontos munkát végzett. A kérdésem a következő lenne. Az elévülési időket illetően ezek az idők gyakran problémákat okoznak, azaz gyakran nagyon későn kerül sor a feljelentésre ahhoz képest, amikor az események lezajlottak. Tehát kérdés, hogy az elévélési határidők tekintetében milyen módosítás lehet eszközölni, illetve Angelina asszony mit gondol erről. A gyermekekkel való visszaélés esetében olyan nem lehetséges, hogy például önkéntesek esetében felmerüljenek ilyen tényárások? Vannak-e konkrét javaslatok ezzel kapcsolatban? Köszönöm. Most pedig Fosz úr következik, aztán meg én magam. Én is gratulálok, Mulder úr. És amit elmondott a kolléganőm, hollandként, körülbelül én is azt mondanám el ezzel kapcsolatban. Nem foglalkozhat gyerekekkel az, akiről ilyesmi kiderül. Hollandiában volt nemrégiben egy eset, hogy csak a nemzeti hatóságok adhatnak engedélyt ilyen munka végzésére, és ők vonhatják vissza az engedélyt. A mi szabályozásunk azt hiszem példaértékű, Európa szerte alkalmazni kellene, és a hatóságok együttműködését pedig meg kéne erősíteni. Sajnos továbbra is lesznek olyan helyzetek, illetve hát főleg ilyen környezetben merülnek fel ezek a bűncselekmények, hogy hivatalból gyerekekkel foglalkozók követik el azokat. Tehát a kiválasztásnál, az engedélyezésnél is meg lehetne fogni a dolgokat. Most jön Fassz úr, mondja az elnök. Köszönöm szépen hogyha a gyermekpornográfia elleni küzdelemmel foglalkozunk, és azt komolyan vesszük, és komolyan vesszük az áldozatvédelmet, akkor gyakorlatilag a web oldalak letiltásának, blokkolásának kérdését nem kerülhetjük meg. A kérdés az, hogy zárolástól törlésig terjedjenek az intézkedések, e, vagy pedig azt mondjuk, hogy törölni kell, és ha az nem működik, akkor letiltani, blokkolni. Úgy gondolom, e, hogy a letiltás az vezet, hogy egy bizonyos ideig még lehívható az oldal, megtekinthető, e, és gyakorlatilag marad az interneten egy jel, ami megtekinthető. Tehát tulajdonképpen mindenképpen foglalkoznunk kellene, mennyire jó a letiltásnak, blokkolásnak az eredménye. És hogyha ezt megvizsgált, megvizsgáltuk, akkor olyan intézkedést kell hoznunk, hogy kötelező legyen ez, a amit tenni kell, és nem egy választási lehetőség van a tagállam részére. Tehát mindenképpen a letiltásról beszélnünk kell még. Thank you very much. Köszönöm. Akkor még mielőtt felkérném a bizottságot, hogy mondja el a saját álláspontját. Én is hozzáfűznék két szót a vitához. Köszönöm Angelika asszony munkáját. Két megjegyzésem van e- ezzel kapcsolatban. Én szeretném, hogyha a szöveg jobban hangsúlyozná azt a problémát, amit az internet önmagában foglal. A legtöbb visszaélés otthoni számítógépekről, iskolai számítógépekről történik, tehát olyan helyzetekben, amelyek részben ellenőrizhetetlenek, részben pedig olyanok által történik, akik hivatalból a gyerekekkel kéne, hogy mm, jól foglalkozzanak. Tehát jobban oda kéne figyelni a kontrollra, ami a törlést, illetve blokkolását egy honlapnak illeti, én kiemelném a blokkolás fontosságát, letiltását. Nyilván sok technikai kérdés továbbra is nyitott, éppen ezért a bizottságot szeretném megkérdezni, ők a szakértők. Én magam is feltettem hivatalosan a parlamentben egy kérdést, azzal kapcsolatban, hogy miért lehet az, hogy a, a terrorizmusról van szó, akkor a blokkolás elterjed gyakorlat, még hogyha továbbra is nem igazán hatékony. A mi ügyünkben pedig fel sem merül egyelőre. Nem értem, hogy ezzel kapcsolatban miért nem mondanak valamit. Értjük, hogy nem hatékony módszer, na de lehetne ezt is hatékonyá tenni, ha kellő technológiai háttér együttműködéssel valósulna meg. A bizottságnak két szakembere van itt, nem tudom, hogy melyikőjük kíván válaszolni. Jakub Bolatinski, uh, on behalf of the Commission, thank you very much for giving us the floor. Uh, let me first... Uh... Köszönöm a szót, elnök asszony. Szomorú téma ez és köszönöm, hogy a bizottsági javaslatot ilyen alaposan érdemben megvizsgálták, főleg Angeli asszony vezetésével, de más bizottságok is elmondták a véleményüket. Sok javaslatukat be tudjuk fogadni, sok jó módosítót fogalmaztak meg. Általában ezek abba az irányba hatnának, hogy szigorítsuk az irányelvet, és céljait konkretizáljuk. Ön elnökasszony is elmondta, hogy az irányelv nem fogalmazhat meg konkrét technikai megoldásokat, pont egy ilyen komplex témában, tehát hogy az internetet hogyan korlátozzák a tagállamok, ezt nem tudjuk ilyen szinten megfogalmazni, noha nagyon fontosnak tartanánk és épp elég, hogyha egyszer egy emberrel megtörténik ilyesmi egy életben, tehát ezt főleg megakadályozni, megelőzni kell. Ami a letiltást illeti, azt mondja elnökasszony, hogy nem mondunk erről semmit. Álláspontunk az, hogy ez csak kiegészítő intézkedésként lehet hatékony. A büntetés végrehajtó, illetve vizsgálati szervek működése közben nyilvánvalóan ezeket az anyagokat el kell távolítani a honlapról, de az eltávolítás és a terrorizmus elleni küzdelem során megvalósuló honlapfigyelés nagyon különböző szakértelmet igényel, nagyon speciális ismeretek ezek. A gyermekpornográfiát is lehet blokkolni, letiltani, de elsősorban fel kell deríteni, hogy kik azok az emberek, akik ezeket terjesztik, és őket kell begyűjteni, rács mögé tenni. Nagyon sok pro és kontra érv elhangozhat a letiltás mellett ellen. Fontos eszköz lehet ez is, ezt mi nem vitatjuk, Számos EU országban vannak jó példák, az Egyesült Királyságban, Svédországban, Olaszországban például viszonylag jól működik, de sajnos minden erőfeszítés ellenére a tölt a törlés gyakran nem elég hatékony, nem azonnal működik, hiszen számosan letölthették a képeket, továbbíthatták ismeretlen helyekre, tehát a teljes kiirtása ezeknek a képeknek, videóknak nagyon nehéz. Németországban a Bundeskriminalamt, a Szövetségi Kriminalisztikai Hivatal egy jelentésében leszögezi, sőt egy meghallgatást is mm, tartott október 25-én a letiltás hatékonyságáról, és a BKA minden erőfeszítés ellenére azt kellett, hogy megalapítsa, hogy a letörölt tartalmak 44%-a újra meg újra felbukkan máshol. Tehát gyakorlatilag nagyon szigorú fellépés esetén is csak a fele vagy hát 50%-ban hatékony ez a módszer. Nem akarom most a kollégákat részlet kérdésekkel terhelni. Ami a phishinget illeti, az adatokkal való visszaélést, az más téma. Ott ö, világosabban meghatározhatók, hogy kik a sértettek, és általában a bankok, akik leggyakrabban céltáblája ennek a tevékenységnek, hatékonyan védekeznek is ezzel szemben. A gyerekek nem tudnak ezzel védekezni, ugyanis pont arra alapul a phishing, hogy megtévesztik az internet felhasználót, hogy kiadja az adatait, hogy őt hogy hívják, hogy hol lakik, hogy milyen nemű. Tehát erre csak a gyerekek felkészítése révén lehet reagálni, és mivel ennek persze van egy jogi vonzata is ennek az ügynek, az ilyen célú phishingot is bűncselekménynek kell szerintem tekinteni, tehát akik gyerekek adatait csalják ki. Kértük egyébként az önök előadóit, shadowit, hogy vegyenek részt tanulmányi utakon. Az Egyesült Királyságban Exploitation Online néven működik, egy együttműködési ernyőszervezet, amely valamennyi bűnüldöző hatóság képviselőit egyesíti, és nagyon pozitív eredményeik vannak, mind a megelőzés, mind a, az áldozatvédelem területén, illetve a szájtok tiltása, letörlése, blokkolása terén. Tehát aki szakmai, technikai részletekre kíváncsi, az ö, Szerintem érdemes, hogy részt vegyen egy ilyen utazáson az Egyesült királyságban ott van most az ilyen típusú harcnak a fellegvára. Még egy kérhetem, uram, hogy ö, fogalmazza meg a következtetését, akkor most már jó, nem mondok már több új pontot. A hollandiai példa, hogy Mulder úr is utalt rá, ugyancsak figyelemre méltó. A bizottság ezzel együtt eredeti javaslatát szeretné sok tekintetben átvinni, de sok megérzésüket, megfontolásukat be fogjuk építeni a szövegbe. Úgy gondolom, hogy sikeres volt ez az együttműködés az év vége fele. Egy biztos, hogy a Lisszaboni szerződés után most szükség volt egy új szövegre, ez egy pozitív fejlemény általában véve, hogy eljutottunk ide, és azon vagyunk, hogy minél hamarabb az egész folyamat lezáruljon, és ebből jogalkotás legyen. Mielőtt megkérem Angelili asszonyt, hogy záró megjegyzéseit tegye meg, leszögezem, hogy a terroristák elleni és a pedofil szájtok elleni küzdelem ön szerint nagyon különböző, már pedig szerintem igenis vannak nagyon profi pedofil szervezők, oldalak, akik a szervezett bűnözés minden eszközét felhasználják, és az ellenük való ö, harc lehetne koordináltan, mint ahogy a terrorista szájtok elleni küzdelem ma már koordinált. Ezt szeretnénk elérni mi is. Tehát ö, most az, hogy nem tudtunk megállapodni a blocking hatékonyságban, az még nem jelenti azt, hogy ezzel nem kell élnünk ezzel az eszközzel. Angeli asszony. Köszönöm. Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani a kollégáknak a megjegyzésekért. Megpróbálom ezeket összefoglalni egy olyan évtől kezdve, amelyet azt hiszem mindannyian említettek, azaz annak elsőbsége, hogy a gyermekpornográf tartalmakat online módon töröljük, illetve ö, blokkoljuk. Sor került egy meghallgatásra, ahol nagyon sokan ö, beszámoltak tapasztalataikról, és sok gyakorlati tapasztalatról esett szó egyes tagállamokban, különösen a gyermekpornográf online tartalmak törlését illetően Megpróbáltam a szövegben világosan fogalmazni, de ha erre szükség van, akkor tovább pontosítom ezt a részt. A fő célkitűzés, a prioritás az, hogy a forrásnál töröljük ezeket a káros, illegális tartalmakat. Ez tehát az egyetlen célkitűzés. Azonban a blokkolás szükséges és hasznos lehet, mégpedig két esetben. Abban az esetben, hogyha például nem lehetséges eltávolítani ezeket a tartalmakat, mert esetleg a tartalom egy közösségen kívüli forrásból származik, és éppen ezért nehéz eljutni ennek a forrásához. De hasznos lehet ez, akkor is, hogyha a törlés lehetséges, de ehhez időre van szükség, például egy napra, vagy egy hétre, vagy akár hat órára. Vannak egyes tagállamok, erre a bizottság emlékeztetett, például a SEOP angol ügynökség, vagy az olasz rendőrség néhány pillanaton belül be tud avatkozni, és ezeket a tartalmakat blokkolni tudja, azt várván, hogy a tartalmakat véglegesen törölni lehessen. Tehát, hogyha a blokkolást, a zárulást használjuk annak érdekében, hogy azonnal beavatkozzunk, akkor véleményem szerint ez egy kiegészítő eszköz lehet. De ismétlem, a tartalmak törlése a cél. Tehát ezzel kapcsolatban teljesen világosan szeretnék fogalmazni üdvözöltem ezen kívül azokat a megjegyzéseket, amelyek a megelőzésre, a visszaélésre vonatkoznak, az információkat illetően a gyermekek, illetve a szülők, vagy akár a nevelők részére, a tanítók részére, tehát mindenki részére, akik gyermekekkel dolgoznak, és nagyon fontos a személyzet képzése is. Ez jelentheti az oktatási személyzet képzését az iskolákban, vagy jelentheti például a rendőrségi személyzet képzését, valamint valamennyi olyan személy képzését, akinek szerepe van egy bírósági eljárásban. Tehát a képzésre mindenféleképpen szükség van. Ezen kívül egyetértek azzal a tényel, hogy nagyon sok visszaélés a családon belül következik be az iskolán belül is történhetnek ilyenek, nagyon sok úgymond védett helyzetben. Tehát ezzel kapcsolatban nagyon határozottan cselekedni kell, hiszen itt pontosan a tekintély, a család és egyéb pozíciókkal élnek vissza ezek a személyek, annak érdekében, hogy ezeket a szörnyű visszaéléseket elkövessék. Aztán, hogyha nem tévedek, nem emlékszem, hogy melyik kolléga vetette fel, Nos, Szipel kolléga tett fel kérdést a 28-as módosítóval kapcsolatosan. A 28-as módosító, egy pillanat még megtalálom. Nos, a 28-as módosító szerint a bűnügyi nyilvántartások megosztása, illetve az információ megosztása tagállamok között annak érdekében, hogy azok a személyek, akik bűncselekményeket követtek el, ami a szexuális kizsákmányolást, illetve visszaélést illeti, és akiket ezekért elítéltek. Nos, ezek a személyek a gyermekekkel kapcsolatban lévő tevékenységeket gyakorolhassanak. Nos, ezt illetően én csak arra szorítkoztam, hogy pontosítsam, szakmai tevékenységekről van szó. Ezt azért tettem, mert a bizottság megfogalmazása véleményem szerint túlságosan általános volt de azt hiszem, hogy kompromisszumot találhatunk ezt illetően, hogy egy kicsit jobban pontosítsuk ezt a kategóriát, mert azt hiszem, hogy egyebekben a bizottság nehezen tudna elfogadni egy ennyire általános javaslatot. Azt hiszem, hogy ezt valóban pontosítani kellene, ezzel egyetértek. Ami pedig a minimális büntetési tételek emelését illeti, számos kolléga felvetette, hiszen javasoltam, hogy egy évvel emeljék a minimális büntetési tételt. Nos, van számos tagállam, akik a minimális büntetési tételek emelését szorgalmazták, de ez is képezheti vita tárgyát. Javasolnám a kollégáknak, különösen az jelentéstevőknek, hogy újra üljünk össze, Felőlem ez akár Strasbourgban történhet, akár pedig a, a módosítók benyújtási határideje után, tehát egy e-mailt fogok küldeni, és az önök véleménye alapján megpróbálunk majd alkalmat találni arra, hogy a lehető legnagyobb egyetértésben tudjuk ezt a munkát elvégezni. Köszönöm. Köszönjük, Angelili asszony. Emlékeztetem a kollégákat, hogy január 20-án délig lehet a módosítókat előterjeszteni, és február 3-án lesz a záróvita. Ötös napi rendi pont következik a tartózkodás és munkavállalási engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárás. Veronik Matthew asszony a téma előadója. Amint tudják a kollégák, a Strasburgi decemberi ülésünkön a plenáris leszavazta a szöveget, illetve hát visszaküldte azt a szakbizottságba főleg az 50, illetve az 56-os eljárási szabályzati cikk alapján kell most eljárnunk. Ha a szakbizottságba visszautalják a témát, akkor a szakbizottság dönthet arról, hogy szóban vagy írásban, és milyen határidőn belül, ami nem lehet túl hosszú, két hónapnál nem lehet több, hogyan kívánja azt újra bevinni a plenárisra, ha egyáltalán. A shadow most ugye többséget értek el, tehát az ellenzék, főleg a foglalkoztatási bizottság hivatkozott ezekre az eljárási szabályozati cikkekre, amely alapján vissza lehetett ezt a témát utalni. A bizottság elnöke López Aguilar a plenáris jogi szolgálatát megkérdezte, hogy van-e precedens arra, hogy most mit kell tenni. Hamarosan megkapjuk a választ, erről önöket is azonnal értesítjük, hogy főleg a foglalkoztatás bizottságnak most milyen eljárást kell követnie, de hát nekünk is. Matthew asszony, tehát most ennek a tükrében hallgatjuk meg, és kérem a frakciók koordinátorait, hogy ők is mondják el javaslataikat, hogyan lehet a témát esetleg megmenteni, vagy hogyan lehet kompromisszumra jutni ebben a témában. Matyi Köszönöm, elnök asszony. Ahogyan elmondta, ez a szöveg, azaz az ajánl, a javaslat, amelyet módosítottak, ezt december 11-én elutasította a parlament. A plenáris szolgálatával konzultáltunk, amely pontosította, hogy nincs precedens ilyen esetre mostanáig. A LIBE szakbizottság az illetékes bizottság az 50-es cikk ellenére. Nos, a szöveg jövője a Libeszak bizottság kezében van, hiszen ez módosította a szöveget a plenáris ülésen. A szöveget visszaküldték a Libeszak bizottsághoz, tehát a Libeszak bizottságon belül kell megoldást találni két hónapon belül erre a problémára. Nagyon kevés tehát az időnk. Azt hiszem, hogy ebben a szakbizottságban ö, dolgozni fogunk azon, hogy kompromisszumot találjunk. Úgy vélem, hogy azon pontokat illetően, amelyek csalódást keltettek, kész vagyok arra, hogy megállapodást találjunk, és éppen ezért javasoltam egy ülést az árnyék jelentéstevőkkel a Libeszak Bizottságon belül ezen a héten, a politikai frakciók jelentéstevője lesz, ez lesz az első dolog, telefonon konzultációt folytatok Mástrom asszony kabinetjével ma délután, és a magyar elnökséggel ezen a héten úgy szintén, hogy megpróbáljunk egy olyan szöveget találni, amely kielégíti az összes politikai frakció igényeit, a bizottságot és a tanácsot. Nos, elnök asszony, ennyi, amit elmondhatok kollégáimnak jelenleg, de különösen ha, meg szeretném hallgatni a megjegyzéseiket, és azt hiszem, hogy azután visszatérünk még a témára, hogyha a véleményeket meghallgattuk. Um, am I going to invite the coordinators? Köszönöm szépen. Kérem a koordinátorokat, hogy foglaljanak állást, plusz Uttil elsőként. Madam Chair, uh, let me start by thanking uh, Veronique Mathieu, not just... Köszönöm szépen. Először is köszönetet szeretnék mondani Veronik Mátyőnek nem csak a mai összefoglalásáért, hanem a teljes eddig végzett munkájáért. Sajnálatosnak tartom, hogy végül is decemberben olyan véget ért a történet, amilyet ért, meg tudtuk volna ezt akadályozni, hogyha szervezettek vagyunk megfelelően. Volt itt számos félreértés például ezzel a témakörrel kapcsolatban, azonban nem szeretnék most ezeken a félreértéseken lovagolni, hanem arra szeretnék összpontosítani, hogy hogyan tudnánk ebből a zsákutcából kijutni. Mátyő asszonyal egyet értek, ez egy olyan témakör, egy olyan anyag, Eh, amely visszakerült a mi bizottságunkhoz, vissza lett utalva hozzá, éppen ezért a megoldás kidolgozása is a mi bizottságunk feladata. Véleményem szerint a megoldás az lenne, hogy a Libének eh, sürgősen be kellene terjeszteni egy olyan szövegjavaslatot, eh, amely újra beterjeszthető a plenáris ülésnek, és akkor még talán első olvasatban lehetőség van a megállapodásra a szövegben hivatkozni kell a szavazási eredményekre, különösen ami bizonyos módosító indítványokat illet. Erre szükség van, hogyha többséget akarunk elérni a plenáris ülésen. Szeretnék még egyszer köszönetet mondani Mátyő asszonynak, és azt gondolom, hogy gyorsan kell cselekednünk, hiszen most egy olyan lehetőségünk van, amit nem szabad elszalasztanunk. Ez az első olyan eljárás, ahol erre kerül. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani Mátyő asszonynak. Nehéz dolog megélni azt, hogy ilyen hosszú munka után nincsen mégsem megegyezés a plenárison. A frakciónk nevében csak azt szeretném mondani, hogy mi azt szeretnénk, hogy a árnyék jelentős tevők az elkövetkezendő két hónapban konstruktív munkát végezzenek, és létrejön egy kompromisszum. A frakciónk nevében szeretném határozottan leszögezni, hogy következetesek voltunk, módosításokat tettünk az alkalmazási körrel kapcsolatban, és azt gondoljuk, hogy ezek a komponensek rendkívül fontosak a mi frakciónk szemszögéből. Tehát ez a mi alapvető magatartásunk, ehhez fogjuk tartani magunkat. Természetesen nyitottak vagyunk a további tárgyalásokra Matyő asszonynal, de, az, de mindenképpen konzekvensen ragaszkodunk az eddigi álláspontunkhoz, ami az alkalmazási terület bővítését illeti, és ami a módosító indítványainkból is kiderült. Fontosnak tartjuk tehát, hogy folytassuk a elkövetkezendő két hónapokban tárgyalásokat. A foglalkoztatási bizottságnak nyilván részt kell venni a munkában. Nem feltétlen nekünk kell döntenünk, meg kell nézni, van-e precedens, és a titkárságnak kell elintéznie az ügyet. Mi itt a bizottságunkon belül tehát tárgyalnunk kell, és az 50. szakaszra hivatkozva be lehetne esetleg vonni a foglalkoztatási bizottságot, azonban ezt nem nekünk kell eldöntenünk. Akárhogy is folytatjuk a munkát, mi a frakciónk részéről mindenképpen a tárgyalásokon egy konstruktív álláspontot fogunk képviselni. Köszönöm szépen, Weber asszony! Szintén köszönetet szeretnék mondani Matyő asszonynak erőfeszítéseiért ezzel a témával kapcsolatban. Azt hiszem, hogy különbséget kell tennünk itt két összetevő között. Egyrészt itt vannak az eljárás technikai komponensek, másrészt pedig a tartalmi komponensek. A tartalmat illetően foglalkoznunk kell fontos témákkal, ugyanakkor az eljárás technikai komponens is fontos. Nos, ö, ö, ami a precedens esetet illeti, egy hasonló dolog már történt, egy szakbizottság volt felelős ezért, és emiatt csak a Libe szakbizottság lehet az, amely ezzel foglalkozik, legalábbis az én véleményem szerint, hiszen a LIBE a felelős, az illetékes szakbizottság, és éppen ezért így kellene eljárnunk. Üdvözlöm természetesen, hogy a foglalkoztatási szakbizottság is törődik ezzel a témával, de ez a téma a mi kezünkben van, és éppen ezért a mi szakbizottságunknak kell újra benyújtani a plenáris ülés elé ezt a témát. A fennmaradó időben a szavazásig véleményem szerint jó eredményt érhetünk el. Úgy vélem, hogy fontos döntenünk azt illetően, hogy milyen üzenetet akarunk a külvilág felé foly, küldeni. Itt a bevándorlási csomagról van szó, a tanács szemére vetettük, hogy nem érzi magát elkötelezve ezen téma iránt. Most pedig nem szabad elrejtőznünk a szép szavak mögé, konstruktív módon kell megállapodást keresnünk, és egy következetes bevándorlási politikát kell kialakítanunk, és ennél az eljárásnál is így kell tennünk, hogyha azt akarjuk, hogy az Európai Unió nemzetközi szereplő legyen, ugyanakkor hiteles is, saját határain kívül és belül, akkor fontos így eljárnunk. Az ALDE frakció teljes mértékben kötelezettséget vállal, azt illetően, hogy jól együttműködjünk a jelentéstevővel, és az elkövetkező két hónap alatt képesek kell, hogy legyünk arra, hogy a plenárison szavazzunk erről. Köszönöm. Az eljárást illetően talán még néhány szó. Nem akarom, hogy mindenki felszólaljon. Először a koordinátorokat kértem arra, hogy szóljanak hozzá a témához, a foglalkoztatási szakbizottság egy kivétel, és aztán a mi jelentéstevőnk fogja megkapni a szót. Sargentini asszony a zöldek nevében. Köszönöm szépen. Először is mindenkinek boldog új évet szeretnék kívánni, és Matyi asszonynak pedig köszönetet szeretnék mondani a árnyék jelentéstevőkkel való tárgyalás mindig egy nehéz feladat, de azt gondoljuk, hogy érdekünkben az áll, hogy első olvasatban megállapodjunk. Alá kell, hogy húzzuk, hogy itt egymás között kell először megállapodnunk, és csak utána fogunk tudni a külvilággal kompromisszumot kötni ami pedig a foglalkoztatási bizottsággal való kapcsolatot, illetni, ezt szeretnénk fenntartani, de látjuk a nehézségeket is, hiszen e hónap végén került csak sor a foglalkoztatási bizottság első ezzel kapcsolatos megbeszélésére. Hogyha tehát valaki azt mondja, hogy ez a folyamat tisztán, vagy ö, elsősorban a mi bizottságunkba kell, hogy maradjon, akkor is eh, a foglalkoztatási bizottságban ülő kollégákkal mindenképpen kapcsolatot kell tartani, hiszen fontos az ő hozzájárulásuk is. Aztán egy gyakorlati kérdés. Eh, mikor kezdődik ez a két hónapos időszak? Eh, már karácsony előtt elindult, vagy csak most indul? Természetesen mi annak örülnénk, hogyha most indulna ez a két hónapos időszak. Kíván felszólalni Ernst úr, vagy ön? a GUE álláspontjával kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy mi abban vagyunk érdekeltek, hogy a foglalkoztatási bizottsággal együtt tárjuk fel ezt a kérdést. A foglalkoztatási bizottságból fontos hozzájárulás jött, amelyek felvételre kerültek a mi javaslatunkba is. Nem gondolom azt, hogy ez egy olyan ügy, nyilván már a témának a címe is mutatja, tehát a tervezetnek a címe, tehát ez egy ez nem egy olyan téma, ami egy eredetileg Libe bizottsági téma, hanem egy olyan téma, ami szoros együttműködést igényel a foglalkoztatási bizottság, amit meg kell szervezünk. Nyilv, hogy van-e erre precedens, vagy sem, ez talán mindegy, megállapodhatunk a megfelelő eljárásmódban. A mi javaslatunk tehát az, hogy a foglalkoztatási bizottsággal együtt végezzük a munkát, és az árnyék tevőknek kell itt tehát lépniük Éppen ezért szeretném, hogy a vitás kérdések, amelyek továbbra is vitásak és nem nyertek megoldást, azok kerüljenek újra napi rendre, és legyenek átdolgozva az utolsó plenári szavazás eredményének vételével. Tehát mik lennének azok a pontok, amelyeket újra kell tárgyalni, és akkor fogunk tudni eredményt elérni. Köszönöm. Thank you. Um... Köszönöm. Soha nem kapok majd munkát a protokoll szolgálatán, mert most megint elrontottam a sorrendet. Elnézést, most Köper úr kap szót. Jó, semmi gond, elnök asszony. Ezzel együtt őszintén kívánok önöknek boldog új évet, és nagy vonalúságom itt meg is áll, mert egyetértek a GUE felszólalójával, hogy ez tipikusan libe téma, és furcsa, hogy más bizottságoktól függünk most, most idő, az időterv miatt is nincs soha időnk érdemben megvizetni tipikusan ránk tartozó témákat. Frakcióm ö, igyekszik a témát minél gyorsabban tető alá hozni, újra beterjeszteni a plenáris elét. Tudjuk, hogy mi történt, de Szerintem áthidalható ez az akadály, és minden előbb a mi zászlónk alatt kell bevinni a témát újra a plenáris elé. Nem vagyunk túl messze a megegyezéstől, tehát ennek van esélye. Köszönöm. Utolsó felszólalunk Szerkesz úr, parancsolja. Muchas gracias, señora presidenta. Estoy aquí esta tarde porque he recibido... Köszönöm szépen a Libel szakbizottság ma délután meghívott ide, hogy a foglalkoztatási szakbizottság teret kapjon arra, hogy röviden bemutassa meggondolásait ezzel a témával kapcsolatban. Több kolléga már említette, hogy itt többféle problémával szembesülünk. Van egy érdemi probléma, és van egy eljárással kapcsolatos probléma. Az eljárással kapcsolatos problémában nem bocsájtkoznék, az rendeletekkel kapcsolatos vitában kicsit elveszett vagyok. Én a foglalkoztatási szakbizottsági tevőjeként az érdemi kérdések iránt érdeklődöm. Ez az irányelv olyan dimenzióval rendelkezik, amely a szociális biztonságra és a munkajogra is vonatkozik, a közösségen kívüli munkavállalók tekintetében, akik az EU-ban kívánnak dolgozni az egyenlő bánásmódban vagyunk érdekeltek ezen személyek vonatkozásában. Ez az irányelv, hogyha nem írja el ezt, akkor nagyon nagy egyenlőtlenségeket fog majd létrehozni a munkaerőpiacon és a szociális jogok területén Európában. Szörnyű következményekkel járhat ez, hiszen egyes jogok, amelyeket nem alkalmaznak majd, ahhoz is vezethet, hogy a kollektív szerződéseket sem alkalmazzák. Már láthattuk a nehézségeket a közvéleményben, azt illetően, hogy milyen nehéz elfogadni az Európai Unión belüli munkavállalókat is egy másik országban, most pedig azzal a nehézséggel szembesülünk, hogy fejlődő országok, közösségen kívüli országok munkajogát kellene alkalmazni olyan munkavállalók esetében, akik az EU-ba érkeznek ezekből az országokból. Nos, tény az, hogy a LIBE szakbizottság az illetékes, a politikai irányvonalat, irányvonal kialakítása kialakításában csak a komoly problémákkal kell foglalkoznunk ezen irányelvet illetően. Én Matthew asszonynak egy párbeszédet ajánlottam, hajlandó vagyok erről tárgyalni, hiszen itt nem csak az, az engedély kérdése merül fel, hanem az egyenlő bánásmód elvének megvalósítása is, és nagyon fontos az egyenlő bánásmód gyakorlati megvalósulása mindenféleképpen konstruktív megoldásokat kell találni a következő hetekben, hogy a plenárison egy megfelelő többséget lehessen kialakítani az Európai Unió jövője érdekében. A, enélkül a közösségen kívüli munkavállalókkal szemben az idegengyűlölet növekedhet az EU-ban. Köszönöm szépen. Ezzel azonban még nem találtunk választ arra a kérdésre, hogy a foglalkoztatási bizottság hogyan járjon el, és nekünk ehhez képest mit kell tennünk ahhoz, hogy a plenárisra bekerülhessen újra a szöveg. A nekem adott forgatókönyv szerint most, és ezt nem rontom el, a bizottságnak kell megadnom a szót, parancsoljon Európai Bizottság, ki kíván az önök képviseletében, ki mer az önök képviseletében felszólalni. Köszönöm, elnök asszony és köszönöm az együttműködést, amelyet egymás között is megvalósítottak. Most már szerintem megköthető a kompromisszum, ez már csak eljárási kérdés, és ez főleg önöket érinti, hogy mit kell tenni, tehát ebbe én nem akarok beleszólni. Köszönöm. Rendben. Matyő asszony, akkor ismét a szó. Euh, nincs különösebb válaszom, annak kivételével, hogy ez a hét döntő jelentőségű lesz, ami az elnyék jelentéstevőkkel és a bizottsága való ülést illeti. Sargentini asszonynak volt egy konkrét kérdése, nem tudom, hogy ön vagy a titkárság tudja ezt megválaszolni, hogy a két hónap alatt során mely pillanatban 14-én a plenárison? Azt hiszem, hogy 14-e lesz, ez a plenárison kapunk majd erre igazán választ. Okay, I'm, I'm, I'm told, I'm told, hang on, I've seen your request for floor. I'm told that it, it basically... Azt mondják a kollégák, hogy a parlamenttől függ, a parlament döntésétől függ, hogy mikor kezdődik. Akkor most, most kell erről döntenünk? Azt mondjam, azt szeretném javasolni, hogy holnap a koordinátorok ülésén döntsenek erről. Más jogi aspektusokat is meg kell még vizsgálni a parlament jogi szolgálata által. Tehát holnap be kéne gyűjteni minden lehetséges releváns reakciót, hogy az a aztán tovább vihető legyen. Mindenki egyetért ezzel? Jó, akkor ezzel az ötös napi rendi pontot lezárom, és áttérünk a hatos napi rendi pontra, a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó tagállami eljárások minimum szabályai. Címmel Szilvi Guillaume asszony a téma előadója. Itt is visszadobták a szakbizottságnak a szöveget. Guillaume asszony erről a nagyon vitatott témáról előadást tartott már, több shadow egyeztetés volt, míg megszületett a, az előterjesztett szöveg. A tanács nem örült annak, hogy visszadobták ezt az anyagot, visszadobta a plenáris, ezért most a bizottság, az Európai Bizottság most arra kényszerült, hogy egy revidált változatát nyújtsa be ennek a szövegnek, ahhoz azonban, hogy ezt meg tudja fogalmazni, ahhoz előzetesen szeretne velünk egyeztetni, hogy mi akkor mit akarunk, mit gondolunk. A módosítók benyújtási határideje Guillaume asszony jelentésével kapcsolatban ugyancsak január 20-a dél 12 óra, ahogy az előző szöveg kapcsán is ez volt. Hallgassuk meg először az előadót, aztán pedig az Európai Bizottságot arról, hogy miben tudják újraírni a szöveget. Guillaume asszony. Köszönöm, elnök asszony. Mindenkinek boldog új évet kívánok, tisztelt kollégák. Először egy tényelesre emlékeztetnék, ami a legnagyobb különbségeket illeti a menekültügyi rendszerben Európában. A pozitív döntések első fokon 2009-ben 65% és 1% között ingadoztak. Ami a fellebezési határidőt illeti az első fokon hozott döntéssel szemben, ez 2 és 30 nap között váltakozik. Számos tanulmány foglalkozik ezzel, és sok különbség van a tagállamokban, ami a gyorsított eljárást illeti, vagy akár a fellebezési eljárásokat. Nos, az ilyen fajta különbségek nem egyeztetők össze az egységes menekültügyi rendszerrel, amely egyenlő védelmet akar biztosítani európai szinten, és a Dublini rendszerrel is szembe mennek, mely szerint a menekültügyi rendszerek minden tagállamban egyelők kell, hogy legyenek és nagyon messze vagyunk még ettől. Egy dolog világos, hogy csak a jogszabályok javítása és az eljárásjogi garanciák javítása vezethet egy közös rendszerhez, és a jogi harmonizáció elengedhetetlen mert az együttműködés nem fogja megoldani a jelenlegi tagállami rendszer különbségeiből eredő, eredő problémákat. Tehát biztosítanunk kell az igazságos, hozzáférhető és hatékony eljárást, nehézségek vannak, ahogyan elnök összony is jelezte, hogy lezárjuk ezt a folyamatot. Ennek valamennyien tudatában vagyunk. Például az eljárás módosítások, például a rövid határodőkön belül problémákat vetnek fel. A bizottság képviselője foglalkozott egy másik problémával is, mégpedig azzal, hogy rosszul használják az eljárásokat, és rossz minőségűek ezek, és ezek kerülnek nagyon sokba a tagállamokban. Például ami a felelbezések számát illeti, vagy az eljárások hosszát. A bizottság javaslata az, hogy javítsa az elsőfokú eljárásokat, jelenleg ennek a minősége nem megfelelő, a tagállamok egyharmad, egyharmadában, és ez sújtja az üldözések áldozatait is, és így módon az illetékes hatóságok szilárd döntéseket hozhatnának, elkerülhetik az esetleges visszaéléseket, és javíthatnák a negatív döntések indoklását is, a fellebezési eljárásokat, és az indokolatlan vagy visszaélő kérelmek kivéthetők lennének, és a módosítók, amelyeket javasoltam, erősítik a bizottság javaslatának eredeti szellemét, és azt célozzák, hogy pontosítsunk egyes eljárásjogi koncepciókat. Itt többek között arról van szó, hogy a az illetékes és eljáró hatóság koncepcióját meghatározzuk, erősítsük az eljárásjogi garanciákat, az Európai eh, Emberi Jogi Bíróság eh, döntésének figyelembevételével is a, az ingyenes jogi segítségnyújtáshoz való jogot, valamint a szöveg alkalmazásának következetességét. Foglalkoznunk kell a sérülékeny menedékkérőkkel és a gyermekek mindenek felőtt álló jogával, a biztos származási országok, a biztonságos harmadik országok, a biztonságos európai országok koncepciójával, hogy homogén módon lehessen alkalmazni a minimum jogszabályokat. Az jelentést tevőkkel a munka első szakasza után szeretnék köszönetet mondani elkötelezettségükért az elmúlt hónapokban. Azt hiszem, hogy így az átdolgozás koncepcióit jól szem előtt tudtuk tartani, egymáshoz közeledni tudtunk, és meg tudtuk hallani a politikai különbségeket abban az időszakban, ami még elválaszt a szakbizottság, illetve a plenáris szavazástól szeretném megjegyezni, hogy mindig figyelmesen hallgattam a megfontolásaikat, és azt hiszem, hogy megtaláltuk a lehető legjobb tárgyalás útját. Köszönöm. Um, so I... Köszönöm. Ketten jelentkeztek szóra. Kíván még? Ó, oh, még sokan, úgy látom. Uh-huh. Jó. Wikström asszonynal kezdjük a sort és továbbra is két perc a beszélidő. Köszönöm elnök asszony a szót, köszönöm az előadónak a sok erőfeszítést, amelyet ebbe a fontos témába ölt. Én nem vagyok a Dublin 2 sedója, de mégis követem a folyamatokat, mert ezek nagyon összefüggenek az én témáimmal és egymással is. Üdvözlöm a bizottság javaslatát és Guillaume asszony új javaslatát amely számos ambíciózus módosító javaslatnak helyet adott. Jövő héten Strasbourgban mellesleg a, a menekültekkel kapcsolatban szóbeli kérdés fog elhangzani. Nagy különbség van a tagállami eljárásokban, óriási különbség, és ezért nagyon különböző a menedéket kérők helyzete is súlyos fenntartásaim vannak azzal kapcsolatban, hogy a tanács ezt hogy fogja tudni elfogadni. Mi lépjünk tovább erőteljesen, és tartsuk be a közös határidőt, 2012-ig ezt meg kéne alkotni, azzal együtt, hogy tudom, hogy a tanácsban ez még nehezen fog átmenni. Még egyszer köszönöm Guillaume asszonynak a munkát. Köszönjük, Flotrasszony következik, utána pedig Tranafilidis úr követi majd őt. Köszönöm, köszönetet szeretnék mondani Guillaume asszonynak. Azt hiszem, hogy nagy esély van arra, hogy egy olyan jelentéstevője legyen ennek a témának, aki tudatában van a nehézségeknek, illetve annak az útnak, amit még meg kell tennünk, hogy közös európai menekült ugye rendszer alakuljon ki, mely valóban hatékonyos védelmet nyújt. A jelentés megfelelő irányba halad, a bizottság átdolgozási javaslatait illetően. Mm, egy nagyon fontos pont van, amely a meghatározó hatóságokat illeti, az eljáró hatóságokat, az illetékes hatóságokat, és a család tagjainak a meghatározása is szintén fontos. A fellebezést illetően is és az is fontos, hogy a menedékkérőt egy olyan nyelven tájékoztassák, amelyet megért, a jogi segítségnyújtás szintén egy másik fontos, illetve a felebezés határideje, valamint a biztonságos harmadik országok törlése, azt hiszem, hogy mindezek olyan elemek, amelyek remekké tették Guillaume asszony jelentését, amelyet támogatni fogunk. Van egy pont, ahol még talán pontosabbak lehetnénk, itt az NGO-k képességére gondolok, illetve lehetőségére, hogy hozzá férhessenek a menedékkérők dossziéhoz már a kezdetektől fogva, és a jogi segítségnyújtás semmiféleképpen sem jelenthet terhet a menedékkérő számára. A kiskorúak esetében az egészségügyi vizsgálat nem lehet intruzív jellegű, mindenféleképpen a menedékkérők javát kell, hogy mindezt szolgálja. A tanácson belül viták zajlanak, mely szerint a tanács álláspontja felelőtlen és nem következetes. Köve, kötelezni kell a tanácsot, hogy a rossz érveiket, rossz érveik tudatában legyenek, ahogyan Guillaume asszony is elmondta, hiszen gyakran ö, őrizetbe veszik a menedékkérőket, ez sokba kerül, az eljárások túlságosan hosszúak, ez szintén hatalmas költségekkel jár. Tehát nagyon sok előny adódna abból, hogyha a tanácsot meggyőznénk ezen javaslatok érvényességéről. Filipis úr, utána pedig Holmájer asszony következnek. Gratulálok én is Guillaume asszonynak a kiváló szöveghez, különösen a nehézségek tükrében nagyszerű az, amit megfogalmazott, nagyon kooperatíven járt el, sokszor meghívta a sedókat, cikről cikre átvitatta velünk az egyes mondatokat. Teljesen egyetértek azzal a különbségtétellel, amely a kompetens vagy illetékes és döntéshozó hatóságok között megfogalmazódik. A jogi segítségnyújtást az eljárási szinten is segíteni kell az interjú során, és a bizonyítás terhe a döntéshozó hatóságnak kell legyen, és nem a illetékes hatóságnál. A hatékony védelemre szeretném ráirányítani a figyelmet, és nagyon örülök annak, hogy Guillaume asszony hangsúlyozta azt is, hogy az első ország, amelyel egy menedékes vagy menedéket kérő kapcsolatba lép, szerepe kiemelt. Köszönöm. Köszönjük azt is, hogy rövid volt. Holmájer asszony következik most. Kezdésképpen szeretnék köszönetet mondani a jelentés előterjesztéséért, és azért a sok eszmecseréért, amelyek egy tárgyilagos atmoszférában zajlottak a témával, a menedék kéréssel és a migrációval kapcsolatban. Ezekkel a témákkal nem csak az egyes irányelveknek kell foglalkoznia, hanem fontos figyelmet szentelnünk a világ számos országát sújtó szegénység kérdéségnek is, ami újabb és újabb kihívásokkal szembesít minket. Különösen üdvözlöm Guillaume kollégánk jelentésében azt a körülményt, hogy hangsúlyt helyez a házas kiskorúak kérdésére Jane Lambertel is volt már számos eszmecsere, ahol abban állapodtunk meg, hogy nem szabad azt megakadályozni, hogy a kényszerházasságot kötött kiskorúak jogi segítséget kapjanak, tehát minden kinek, aki kiskorú, annak saját jogi képviselettel kell rendelkezni, független attól, hogy kényszerházas-e vagy sem. Ezt a fejleményt tehát mindenképpen kifejezetten üdvözlöm. Tudom, hogy másoknak is vannak megfontolásai a bizottság javaslatával kapcsolatban, nem csak nekem. Először is kétségesnek tartom, hogy milyen költségeket szánunk itt a legalapvető kihallgatás finanszírozására. Görögországban annyi menedékkérő volt, hogy az alacsony költségek gyakorlatilag egy rossz eljárási minőséghez vezettek. Sokan érkeztek legális úton is, illegális úton is sokan. Ezeknek a többsége nem menedéket akart kérni, hanem ahogy az Görögországban láttuk, és ott nyilvánvalóvá vált, gyakorlatilag számos más emberileg érthető okból érkezik az Unióba valamilyen szükséghelyzetből, egy jobb életben reménykedve, más közvetlenebbül is megfogalmazta. Elnök mondja, hogy siessünk. Ez itt most az első vita, itt ki kéne tudni fejteni véleményünket. Ezzel együtt kérem, hogy vonja le valamilyen következtetést, mert másokat is meg kell hang. Nem, nem tudok most levonni még következtetést. Kérem, adjon engedélyt elnök azt, hogy kifejtsem a gondolataimat. Én próbálok mindenkivel szemben fel lenni. Ha ön ragaszkodik az, hogy hosszabban beszéljen, akkor ön lesz igazságtalan másokkal szemben. Én még nem fejeztem be a gondolatmenetemet, kérem, hogy legalább ezt hagyja végigmondanom. Ez sem fair, hogyha belém folytja a szót. Tehát az ingyenes ügyvéd kérdését fontosnak tartom, illetve a nem kötelező kérelmező szerepének megfogalmazását, illetve a nem kellőképpen indokolt kérelmek eljárásának felgyorsítását, és fenntartásaim vannak azzal kapcsolatban is, hogy amilyen definíciói vannak a szövegben a kérelmezőnek, hogy ugye nem, le, nem lehet, nem kell, hogy tagállam állampolgára legyen. A NA jegyzőkönyvben benne van, hogy függetlenül az állampolgárságtól illetve az állampolgárságtól függően, illetve a 27 tagállam lakosai nem kérhetnek menedéket definíció szerint eleve. Ez itt nem jön ki eléggé világosan, és nem derül ki az sem, hogy milyen alapon, például orvosi vizsgálat alapján lehet esetleg elfogadni vagy elutasítani a menedékes kérését és a hat hónapos határidőt is mi indokolja, és a hat hónap alatt milyen védelemben részesüljön a menedéket kérő. És hogy kinél legyen a bizonyítás terhe, ez sem egyértelmű, illetve nem tartom jónak ezt a megfogalmazást. Az és a minden áron való gyorsított eljárás követelése sem feltétlenül eredményre vezető. Tehát szerintem erről még nagyon sokat kéne beszélnünk. Köszönöm. Elismerem, hogy ez egy fontos téma, és először beszélünk róla. Ezzel együtt mm, nem fel az, hogy ön öt percet beszélt, miközben mindenki csak két percben szólalhat föl. Hírs úr. Asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony úgy gondolom, hogy jók a kezdeti lépések, amiket ez a jelentés tesz. Köszönöm szépen a kitűnő együttműködést. Bizonyára vannak még vitás kérdések, teljesen világos, hogy lesznek módosító indítványok is, de mindenképpen egy megfelelő jelet küldünk, amikor ezt a menekültügyi kérdést időben, egyben terjesztjük be a plenáris elé, és egyszerre dolgozzuk ki a különböző fogalom meghatározásokat, hogy azok aztán később ne eh, térjenek el egymástól. A tanács felé pedig azt küldenénk eh, jelzésként, hogy szeretnénk ezt az eljárás jogi irányelvet, mert szeretnénk, hogyha egy gyors és megfelelően szabályozott eljárás lenne. Tehát mindenképpen egy gyors és jó eljárás szeretnénk, ez lehetséges is. Ez segíti mind a két oldalt is, tehát a befogadó országot is, ahol hamar tisztázzák a helyzetet, és a menedék keresőt, menedék kérőt is segíti, hiszen neki nem kell három-négy évig várnia a befogadó országban, hogy megkapja a választ, hogy aztán mégse fogadják be. Éppen ezért fontos szempont az is, hogy hogyan kezeljük azt, hogy az egyes tagállamokat az első pillanatban adott esetben nagyobb költségek terhelik, de aztán hosszabb távon egy jó, jól lefolytatott eljárás ahhoz fog vezetni, hogy pénzügyi szempontból is megfelelő ez a folyamat. Tehát mindenképpen foglalkozni kell ezzel is, hiszen a tanács is állandóan említi a pénzügyi szempontot, hogyha tehát foglalkozunk a menekültügy kérdésével, akkor az a fair módon, tisztességes módon kell foglalkoznunk, e, és a szükséget szenvedő e, embereket nem szabad hátsó utakon elutasítanunk. Tehát, hogyha valaki menedéket kér, akkor nekünk most bátorságot kell mutatnunk, hogy ezzel kapcsolatos e, irányelvet fogadjunk el, és egy jelet küldjünk a tanácsnak, hogy mi támogatjuk ezt az irányelvet, és szeretnénk, hogyha ennek az egésznek Európában, az Európai Szabályozás következményei lennének. Uh, Köszönjük. Hírsasszony. Most az Európai Bizottság képviselőjét szólítom. Ger asszony és Kucs úr vannak itt, ha jól látom a papíromon. Igen. Köszönöm, elnök asszony. Először is köszönetet szeretnék mondani Szilvi Guillaume ami asszonynak jelentés tervezetért. Azt hiszem, hogy nagyon jól összefoglalta a kulcselemeket, illetve a bizottság javaslatának általános szellemét alkalmunk volt már rá ősszel arra, hogy foglalkoz, kifejtsük a javaslataink elemeit, illetve értékeltük a jelenlegi irányelvet, ezt szeptemberben tettük közzé, ami szintén érvelésünket támasztja alá. Nos, a következetesség, az eljárások gyorsasága, hatékonysága a célunk, úgy szintén a minőség is. És üdvözlöm azt, hogy a korábbi felszólók elfogadják, hogy fontos a minőség javítása, ugyanakkor a plenáris ülésen jövő héten még foglalkozunk a szóbeli kérdés keretében ezekkel az elemekkel. Ahogyan elmondtam, kötelezettséget vállaltunk arra, hogy, egy, hogy felülvizsgáljuk ezt a javaslatot, hiszen súlyos nehézségek merültek fel ezzel a javaslattal kapcsolatban. Mindezt még a lengyel elnökség előtt megtesszük. A tanács nehézségei valósak, és annál fontosabb emiatt, hogy kikérjük a parlament véleményét ezzel a témával kapcsolatban. Azt hiszem, hogy valóban vezető szerepet játszhat a parlament, és befolyásolhatja javaslatunkat. Nos, Látjuk, hogy Guillaume asszony jelentés erőtesen támogatja a bizottság javaslatát. Bizonyos szempontokat illetően mi a, a bizottság is szembesülünk némi problémával, az Aznár jegyzőkönyvre utalnék, ami nyilvánvalóvá teszi, hogy a harmadik országokbeli polgárokra kell alkalmazni ezt az irányelvet a 78-as cikk értelmében, a szerződés 78-as cikke értelmében. Egyes módosítók erősíteni kívánják, tovább kívánják erősíteni az eljárásjogi garanciákat, talán túlmenően azon, ami az Európai Emberi Jogi Bíróság gyakorlatának megfelel, de természetesen ezekről az elemekről még vitázhatunk. Köszönöm. Köszönöm. Akkor most újra kérdezem Guillaume asszonyt, hogy mit tud elmondani zárószóként. Köszönöm a felszólalásokat. Ahogyan emlékeztettek arra, a bizottság hat hónapon belül bemutat majd egy felülvizsgált javaslatot ezzel a témával kapcsolatban, a befogadási irányelvvel, illetve az eljárással kapcsolatban. Tehát egyszerűsíteni kell ezt a szöveget, amely túl bonyolultnak tűnik, és amellyel kapcsolatban ellentétek, ellentmondások vannak a tanácson belül. Azt hiszem, hogy ez nem győzte meg az Európai Parlamentet, illetve a felelősöket mely ugye együtt dönt a társjogalkotó ebben a jogalkotási folyamatban. Ambiciózus kérdésekről van szó, például a védelem szintjét illetően, és vannak pénzügyi bizonytalanságok is a tagállamok részéről, amelyek nehézségeket okoztak. Azt hiszem, hogy ezekre a kérdésekre reagálnunk kell. Tehát itt van ez a 2012-es célkitűzés, amely azt hiszem, hogy ambiciózus, de ennek a határidőnek a tiszteletben tartásához mindenféleképpen egy megfelelő szöveget kell kialakítunk, nem olyat, amely egy gyenge közös nevezőn alapul. Nos, az Európai Parlament azt hiszem, hogy nagyon lényeges álláspontot foglalt el a következő viták szempontjából ezzel a szöveggel kapcsolatban. Rendben. Ehhez a jelentéshez, ahogy már mondtam is, ugyancsak január 20-án déli 12 óraig lehet benyújtani a módosítókat. A hetes napi rendi pont következik. A harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi, nemzetközi védelme jogosultként való elismerésére és jogállására, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó minimum szabályok átdolgozása. Jean Lambert a téma előadója, aki a sedókat már másodszor is összehívta, hogy kompromisszumra hívja föl őket. A próba szavazás a január végi ülésünk végén lesz. Majd kérem Lambert asszonyt, hogy számoljon be arról, hogy mit egyeztettek. Köszönöm a sedóknak az együttműködést, hogy eljöttek az egyeztetésre decemberben. megvizsgáltuk azokat a módosítókat, amelyeket elsősorban a szöveg a védelemre vonatkozó érdemi része vonatkozóan fogalmaztak meg. Az irányelv két dologgal foglalkozik. A minősítéssel, a kvalifikációval, és a humanitárius védelemmel, ennek a tartalmi részével, hogy ez mit jelentsen az egyes tagállamokban. Ez a két fő vonulat tehát, és a bizottsági átdolgozás arra törekedett, hogy ezt a két szempontot kibékítse egymással. A menekültekre vonatkozóan a 9-es szik értelmében például ugye az ő védelmi különös jelentőségű, a 15-ös cikk pedig kimondja a kiegészítő védelem szükségét is mert üldöztetésnek lehetnek kitéve. Nos, tehát megvizsgáltuk ezeket a módosítási javaslatokat, és a frakciók igyekezték egymáshoz közelíteni véleményüket. Tíz perces volt csak az ülésünk, ez is mutatja, hogy viszonylag könnyen meg tudtunk egyezni. Elmondtam, hogy mit akarok tenni a szöveggel, kollégák ezt elfogadták. Én a bizottsági átdolgozás szellemében jártam el, igyekeztem alaposan megvizsgálni minden részletkérdést, és ezek után arra jutottunk, hogy azokat a témákat ki kell venni a szövegből, amelyekben a politikai frakciók nem tudtak megegyezni, viszont amelyben meg tudtunk egyezni, az itt található. Ami a jelenlegi helyzetet illeti, ha valóban meg tudnak a frakciók egyezni egymással e szűkített körről, a 20.3-as cikkről például a kiszolgáltatott embercsoportok, vagy a 69-es módosítóról, a 2-es módos, kompromisszumos módosítóról, a gyermek védelméről, a 20.5-ös cikkről, illetve a preambulum bekezdésekről, és az integrációval kapcsolatos cikkekről, a 34-estől 39-esig terjedő cikkekről, akkor előre léphetünk, illetve még arról kéne megegyeznünk, hogy a tagállamnak kötelessége legyen-e az ajánlattétel, vagy csak elvárás legyen ez vele szemben, a humanitárius védelem kötelezőségét én megfogalmaznám, a parlament erre már sokszor hivatkozott az integráció korai elkezdése nagyon fontos, ebben már kinyilvánítottuk véleményünket. Aztán a nemek különbözőségére is tekintettel lenni számos módosító vonatkozott erre a 36-os, 37-es módosítók, amelyek a preambulumok módosítására irányulnak. Tehát, ahogy mondtam, röviden egyeztettünk, nem mentünk bele minden lehetséges részletbe a shadow A fő problémákat próbáltuk megoldani, ideértve az eljárási problémákat is. A Guillaume féle jelentéssel ugye közösen tárgyalhatóság kérdését is vizsgáltuk. Tehát nem értünk még teljesen végére a vitának. A 39-es, 43-as módosító kérdése még nyitott. Ezek a házasságban élő kiskorúak helyzetével kapcsolatosak. A szakbizottság tagjainak figyelmét felhívom arra, hogy ez a szöveg nem a család egyesítésről szól, arról külön rendelkezésről van, rendelkezés van. Itt ez csak egy marginális, bár fontos kérdés. Az én személyes véleményem, miután olvastam valamennyi módosítót, az, hogy hogy széles definíciót kell alkalmaznunk. Nagyon kevés fiatalkorút érint ez a probléma. Ha ezen most fennakadunk, akkor egy nagy többség lehetőségét vesszük el a védelemtől. Tehát valahogy meg kell tudnunk egyezni a kiskorú házasok védelmének különleges kérdéséről, de ez nem tarthatja föl az szöveg továbbjutását. A hetes pont beszél a 36-ostól 52-esig terjedő módosítók a védelemről. Sok módosító tetszik nekem alapvetően, csak az a kérdés, hogy, hogy ki legyen a védelmet megvalósító szerv a tagállam, vagy annak bizonyos szervei, vagy egyéb szervezetek, és milyen minősítésre, kvalifikációra van szüksége egy szervezetnek ahhoz, hogy ilyen védelemre feljogosult szervezetek tekinteni lehessen. Én itt szigorúan fogalmaznék. A regionális védelemről is szó esett, erről szerintem meg tudunk egyezni, ezek az 53-as, 54-es módosítóban találhatók ezek a kitételek, és képviselőtársaim felvetettek olyan kérdéseket, amelyekkel az átdolgozott bizottsági szöveg nem fogalmazott, de a 44-es, 45-ös módosítóban nem Lidindis és társai javasolnák ezek felvételét, hogy hogy a védelemre való rászorultság kérdése változhat, vagy hát mértéke változhat, és ezzel is foglalkozni kell. Alapvető kérdés, hogy minden esetet fel akarunk-e itt karolni ezzel a szöveggel, vagy csak harmadik országok menekültjeit. Ugye Giamasszony utalt a 44-es cikkre, vagy a módosítóra. Nagyon segítőkészek voltak a kollégák itt a szakbizottságban. 106 módosítót kéne ugye egy kalap alá venni, vagy hát egy tető alá hozni. Nem könnyű tehát ez a munka, de mindenki hajlandó a kompromisszumra is e felé tart a dolog. Köszönöm. Okay, thank you very much. Köszönjük mi is. Ketten jelentkeztek eddig szóra. Kíván még más is megszólalni? Nem. Hárman akkor most már. Jó, akkor Wikström nem kap először szó. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm Lambert asszonynak a kiváló munkát, és azt a holisztikus megközelítést, amelyet alkalmazott, amikor a menekültügyi csomagról beszélünk. Én üdvözlöm a bizottsági átdolgozást és ezt a jelentést is, Fontos, hogy megtartsuk az ügy lendületét az előzőhöz hasonlóan. Néhány módosítót kiemelnék, amelyekről Lambert asszony nem szólt. Én és kollégáim a gyermekjogokra az ENSZ konvenció ö, értelmében tettünk módosítójavaslatot, javaslatot, és azt javasoltuk, hogy a tagállamok biztosítsanak nyelvi képzési programokat az integráció segítés érdekében, valamint képzési programokat az alapjogokról, ezek érvényesüléséről egy adott tagállamban, a demokráciáról, az emberi jogokról, az alapvető állampolgári ismeretekről, és hát főleg a menekült jog alapvető tételeinek ismeretéről. Tehát szeretném ráirányítani a figyelmet ezeket a nem túl világrengető, de mégiscsak fontos módosítókra, hogyha az integrációt komolyan gondoljuk. Romero López asszony következik most. Gracias, presidenta. jó, mm... Köszönöm, elnök asszony. Köszönetet szeretnék mondani Lambert asszonynak ezen erőfeszítésekért. Ez az irányelv egy csomag része volt, amivel kapcsolatosan a frakcióknak meg kell állapodniuk. A korábbi esetekről nem szólnék, de most nagyon távoliak az egyes frakciók álláspontja, éppen ezért nehéz megállapodásra jutni. Talán azért, mert ez egy ambiciózus irányelv. A bizottság javaslata maga is nagyra törő a védelem tartalmának átdolgozása, a nemzetközi védelem tartalmának átdolgozása, a menekül státusz ebben a javaslatban ambiciózus. Ezen túlmenően a módosítások, amelyek véleményem szerint foglalkoznak az átdolgozás problémájával. Nos, az alapvető probléma, ami miatt nem jutottunk megállapodásra, ez a Genfi Egyezmény értelmezése a menekült státusszal kapcsolatban egy nagyon szűkkörű értelmezés. Voltam a Máltai menekült táborban, megnéztem két-három menekült tábort, amelyek jelenleg Máltán működnek, és százezer menekült van ott, líbiai, illetve etióp családok kaptak menekült státuszt, mások kiegészítő védelmet kaptak, olyanok, akik Szomáliából menekültek. Tehát itt olyan emberekről van szó, akiket a háború fenyeget. A 95%-a ezen embereknek ilyen helyzetben van, 5%-uk pedig Szudánból érkezett, tehát ez a valóság a helyszínen. Éppen ezért azt hiszem, hogy sokan nem értik meg ennek a problémának a dimenzióit. A máltai menekült táborok megerősíthetik a mi koncepciónkat, és a földközi tenger térségére is vonatkozik ez. Itt arról van szó, hogy megpróbáljunk, megpróbáljuk megoldani a menedékkérők problémáját, hiszen manapság egy menedékkérőnek ről digitális új lenyomatot vesznek, és amint repülőjét vásárol például Svédországba, azonnal letartóztatják, Máltán például olyan személyek vannak, akik hat éve már ott vannak, öt-hat alkalommal már kitoloncolták őket, tehát például Ecuadorból vagy Bolíviából vásárolnak repülőjegyet, és ö, így jutnak be az EU-ba illegális bevándorlóként. Nos, ezek a személyek e, helyzete teljes mértékben eltérő. Ezen kellene elgondolkozni, ez egy nem kis horderőjű probléma. Van egy alapvető probléma, azaz, hogy mit csináljunk ezzel a 250 ezer emberrel, akik most Máltán tartózkodnak, vagy másokkal, akik Görögországban vannak. Nincsenek pontos adataink. Mit tett a 27 tagállam szolidáris politikával ezen a területen? Thank you. Next on my... Holmeier asszony következik, parancsoljon. Ich will die Vorsitzende. Szeretném még egyszer megijeszteni egy hosszú hozzászólással az elnök asszony, azonban viccet félretéve először is szeretnék eh, Lambert asszonynak eh, köszönetet mondani a konstruktív megbeszélésekért, amelyeket velünk folytatott. Mindenképpen megpróbált bizonyos kérdésekkel érdemben tartalmilag foglalkozni, azonban egy eh, vitatott kérdésről mindenképpen részletesen is szeretnék most szólni nevezetesen az egészségvédelem nyújtása. A megfogalmazás úgy szól, hogy olyan egészségvédelemben kell részesíteni az adott szemét, mint amilyenben részesülnek annak az országnak a lakói. Nos, az egészségügyi ellátás színvonal azonban a 27 tagállamban rendkívül különböző, tehát itt harmonizálás kérdésével nagyon óvatosan kell bánnunk a jelen helyzetben én inkább azt mondanám, hogy itt minimális követelményeket, a minimális ellátásnak a tartalmát kellene meghatároznunk, hiszen annyira különbözőek az egészségügyi ellátórendszerek az egyes tagállamokban, hogy egy ilyen általános megfogalmazást nem hagyhatunk helyben, amivel most rendezkedünk. Tehát nyilvánvalóan bizonyos országokban 100%-os ellátás van, adott esetben szervát ültetést is magában foglalóan, máshol azonban viselni kell a kórházi költségeket. Spanyolországban nagyon sokféle nagyon sokféle költséget ismernek el, Németországban kevesebbet, valahol pedig semmit. Tehát azt gondolom, hogy minimális követelményeket, minimális szintet kell meghatároznunk és a ö, többi tagállamtól is azt kell kérnünk, hogy bármilyen legyen is az ellátás színvonala, minimális követelményeket tartsanak be. Lambert ö, egyetértek, amikor a ö, család egy, családnak a meghatározását prob, ö, problémásnak nevezi. Különböző irányelvek, különböző meghatározásokat használnak erre, és nyilván a hatóságok sem ismerek ki magukat, hogyha minden egyes ö, ö, irányelben más-más fogalom meghatározás van, akkor ez a ö, ö, a hatóságok számára a végrehajtás során nyilván megoldhatatlan feladatot jelent, tehát a családot világosan meg kell fogalmaznunk, világosan definiálnunk kell, hogy az aztán megfelelően alkalmazható legyen. Lesz aztán családegyesítési irányelv is, itt is meg kellene fogalmaznunk minimális követelményeket, nem feltétlenül egy általános családegyesítés. Aztán ami pedig a szubszidiálisan helyettesítőleg, helyettesítő védelmet illeti a Genfi konvenció mellett, erről a kérdésről még vitatkoznunk kell. Korábban már szóltam arról, hogy ez a téma nyilvánvalóan újra elénk fog kerülni. A spanyol kollégával együtt intenzív eszmecserét folytattunk erről a kérdésről, amiért most köszönetet is mondanék. Tehát a kérdés az, hogy hogyan segíteni a rendkívül érintett országoknak, akár a Frontexen segít keresztül, akár a, a tagállamok közigazgatásán keresztül, tehát azoknak az országoknak, ahonnan nagyobb számú menedékkérő érkezik, és hogyan tudjuk megakadályozni a szomszédos országokat abban, hogy ezen az úton, például Török, Törökországnál láthatunk erre példát, ezen az úton Európába bezsilipeljenek szervezett bűnözőket. Tehát uh, hogyan tudjuk ezt megakadályozni, ez egy kérdés, és hogyan tudjuk az egyes érintett együtt együttműködve itt megoldást találni. Köszönöm. Mrs. Hirsch. Hirsch asszony, parancsoljam. Köszönöm, elnök Köszönöm szépen, elnök asszony. Az én részemről is köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek. Rendkívül intenzív megbeszélés folytattuk az egyes témakörökről és az egyes fogalom meghatározásokról, tehát részemről is mindenképpen köszönet jár ezért. Számomra az a fontos pont ebben az irányelvben, amiről már beszéltünk, ez gyakorlatilag a két jogállásnak az összehozása egymással, harmonizálása egymással, tehát a Genfi konvenció szerinti menekült jogállás és a jelen irányás szerinti jogállásnak a harmonizációja. Eddig úgy volt, hogy különbözőképpen bántak ezzel az egyes tagállamok, hogy egy helyettesítő szubszidiáris jogállást adtak el, vagy pedig egy hivatalos menekült státuszt, ez függött az egyes tagállamoktól bizonyos területeken mindenképpen szükség lenne harmonizációra, például Eh, ami a munkaerőpiacra való kijutást illeti, eh, biztosítani kellene, hogy kiléphessenek teljes joggal a munkaerőpiacra az adott tagállamban az érintett személyek, biztosítani kellene, hogy eh, nyelvet tanulhassanak, hozzáférjenek egészségügyi szolgáltatásokhoz, függetlenül attól, hogy milyen okokból és mennyi ideig tartózkodnak az adott tagállamokban. Mindenképpen célszerű lenne itt a két különböző formát megtartani, Eh, hiszen egy harmonizációnak negatív következményei is lehetnének a jövőben. Eh, például eh, oda juthatnánk, hogy csak a menekültügyi konvenció szerint lehetne elismerni ezeknek az embereknek a jogállamását. Tehát bizonyos területeken mindenképpen jó lenne a harmonizáció, ez nem kérdés, de mind a két jogállásformát meg kellene tartanunk. Egy fontos pont a véleményem szerint továbbá, hogy a szociális segélyt hogyan biztosítjuk, a munkaerőpiachoz hozzá, való hozzájutást hogyan biztosítjuk. Nyilvánvalóan segíti az integrációt, hogyha minél hamarabb megszerzi az érintett személy a megfelelő nyelvismereteket, megtudja mi az a társadalom, mi a jogállamiság, és ki tud lépni a munkaerőpiacra és nem csak szociális segélyt kap, és egy valamilyen menekült táborban tartózkodik, tehát támogatni kell, hogy közvetlenül minél hamarabb hozzáférjenek integrációs intézkedéseket és a munkaerőpiachoz is. Egy következő pont, amiről szó volt, és amivel, módosító, amivel kapcsolatban módosító indítvány is van, mindenképpen célszerű lenne az Európai Unión belüli menedékkéréssel foglalkozni, tehát abból kell kiindulnunk, hogy a mi feladatunk a bizottságként és parlamentként, hogy megfelelő feltételek legyenek minden tagállamban, és éppen ezért ennek az irányelvnek nem szabad tagállamokra, csak harmadik országokra szabad vonatkoznia. Köszönöm szépen. Köszönjük. Kíván még valaki felszólalni ebben a témában? Akkor két kollega kérését tolmácsolom. A bizottságtól szeretnénk választ kapni arra, hogy a 63-as módosítóról mit gondolnak önöknél. a szexuális orientáció alapján való megkülönböztetés kritériumát, ugyanis ezt a tagállamok nagyon különbözőképpen értelmezik. Van olyan tagállam, amely megalázó tesztnek veti alá a menedéket kérelmezőket, hogy így kimutassa, demonstrálja szexuális irányultságukat. Ezt egy módosítóban próbáljuk emberi tenni, mert a bizottsági szöveg nagyon homályosan fogalmaz erről. Azt mondja, hogy a tagállam maga határozhatja meg, hogy szexuális orientáció alapján elkülönít csoportokat a jogosultság tekintetében. Gál asszony és Petrescu asszony, azt hiszem ennek a Gál asszony válaszol akkor a bizottság részéről. Köszönöm elnök asszony. Igen, ezt említettük már az előbbi ülésen is, hogy kommentáljuk az első iránymutatásokat, amelyeket Lember asszony adott ezzel kapcsolatban. Reméljük, hogy a következő fél évben további előre haladások történnek majd a két társjogalkotó közötti párbeszédben, ezen irányelv vonatkozásában a magyar elnökség ideje alatt. A tanács szintjén, technikai szinten voltak előrelépések a munkálatokban, és reméljük, hogy a következő hetekben lehetővé válik majd a parlament véleményével egy orientációs szavazással az, hogy előrelépjünk a trialógus során, és ez lehetővé teszi majd, hogy egy megfelelő gyors határidőn belül előrelépjünk ezzel a javaslattal kapcsolatban. Köszönjük. Lambert asszony, végül. Köszönöm a megjegyzéseket. Remutatott egy kolléga arra, hogy a menekültügyi csomagot csomagként kell tekinteni, csak itt fog működni, és a tagállamok hatékony együttműködése nélkül nem működhet. És ez nem csak a Genfi konvenció betartását jelenti, az ötveres cikk itt a sarokkő, amely alapján kiderül, hogy ez működhet-e, illetve hogy az egyes tagállamok milyen csoportokat alkotnak a menekültek között egyesek státusza független kell, hogy legyen a tagállami megítéléstől. Egyedül attól függhet, hogy milyen helyzet van a hazájunkban, legalábbis nekem ez a véleményem. Egyenként meg kell vizsgálni ezt minden egyes meredékérő esetében. Nem lehet ez interpretáció kérdése. Ugyanakkor valóban vannak problémák, amelyeket a kollégák megfogalmaztak, például az, hogy, hogy az egészségügyi a menedékeseknek hogyan felelhet meg a tagállami színvonalnak, és ez is ugye egyénenként és tagállamonként is különbözik, meg gyakran lehet jó általában véve egy ország egészségügye, de lehet nagyon rossz mégis a konkrét ellátás, amit a menekülteknek nyújtanak a gyerekjogok tekintetében egyetértenek eh, a Shadowk és én is, hogy az ő prioritásukat itt is meg kell fogalmazni. Itt nincs köztünk eltérés. Ebben meg fogunk tudni egyezni, hogy ezt hogyan fogalmazzuk meg, mert különbségeink csak minimálisak. A 104-es módosító a nyelvi integrációra vonatkozik. Erről még el kell gondolkodnunk, hogy tudunk-e a shadow között kompromisszumot létrehozni. Talán ez sem esélytelen. És még a többi módosítós is egyenként megnézzük. A családegyesítés ügyében nem értünk egyet, már a definíció szintjén sem. De egy közös minimumot azért meg tudunk fogalmazni, hogy, hogy a menekültügyi fővonal kapcsán ezt hogyan kezeljük. Volt egy speciális kérdés a 63-as módosítóra vonatkozó. A szövegben az szerepel, hogy a származási ország körülményei alapján kell eldönteni, hogy kockázati csoportról van -e szó, vagy sem. Ha valaki az USA-ból jön, akkor per definíció nem, nem fogjuk elismerni menekültként, míg Jamaikában igenis, mondjuk a szexuális orientáció üldöztetéshez vezethetés, ország és helyzet, ottani helyzet függő, hogy valaki tényleg üldözöttnek tekinthető vagy sem. Tehát a tagállami, mint a származási országbeli körülményeket kell pontosan ismerni, és ez az átdolgozásban már jól szerepel. És a lehető legjobb minőségű információra kell alapozni ezt a helyzet elemzést, mégpedig egyenként a menedékesek esetében ez némi ráfordítást igényel. A 63-as cikk rendelkezne erről. Voltak még egyéb részletkérdések, de azt hiszem ezekről szóban is meg tudunk egyezni majd utólag. Ami az időtervet illeti, hasznos lenne, hogyha minél több kompromisszumos módosítót tudnánk a január végi ülésünkön jutni, hogy utána könnyebb legyen majd a februári szavazás. ha a többiek is egyetértenek ezzel, úgy látom, hogy igen, akkor, akkor ez szerint kéne eljárnunk, gondolom az elnök asszony is egyetért. Nem tudom, nem tudom, hogy egyetértek-e. Hát nyilván, hogyha senki nem ellenzi a javasolt eljárást, akkor nyilván egyetértek vele én is, követni fogjuk azon által javasolt időtervet. Tehát akkor először a kompromisszumosokról, a január végülésünkön döntünk, utána februári ülésünkön, nincsenek itt előttem a konkrét dátumok, de ott fogunk szavazni. Ezzel akkor lezárjuk ezt a napirendi pontot. Most rátérünk a nyolcasra, egy kicsit hamarabb, mint terveztük, de nem véletlen ez, mert tudom, hogy ezzel kapcsolatban sokan megkívánnak nyilvánulni. Busuttil úr a téma felelőse. Előre elnézést kérek azért, hogy majd el kell mennem, és Gönc Kingának fogom átadni az elnökülést, mert nekem egy másik ülésen is jelenésem van. A 2009 évi mentesítés bizottsági szakaszával foglalkozik a szöveg. Hat vélemény született a ellenőrző költségvetési ellenőrző bizottság aki elmegy, az tegye ezt halkan, ha kérhetem. Elvesztettem a fonalat. Tehát hat vélemény született a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságnál, egy magáról a mentesítésről, és öt a, az, amely a LIBE bizottságot érinti, az alapjogi ügynökség, a kábítószer függőségi megfigyelő központ, a Eurojust, a Frontex és az Eurojust témái merülnek föl. Aki beszélgetni akar, az ajtón kívül tegye meg ezt, kérem. Itt van az öt érintett ügynökség vezetője, vagy valamilyen képviselője. kik vannak itt, nézzük csak meg, ki, ki van már most is itt. Az alapjogi ügynökség képviselője itt van, Götz úr az IMCD-től itt van, Hans Járai, a Eurojust, Eurojust képviselője Éva Schröder is itt van a Cepoltól, és Iva Leitinen a Frontex igazgatóságától. Először azonban buszuti fogjuk meghallgatni, hogy a munkaanyagot mutassa be, és utána térünk rá a közös vitára ügynökségenként. Az, az előadó január 31-i február 1 ülésünkön fogja a témát, február 3 ülésünkön fogja a témát előterjeszteni, egy kis részük, tehát a, az idő keret, de a végső szavazás csak február 28-án lesz. Köszönöm elnök asszony a szót. Ez a munkaanyag, ahogyan nevezte ezt, öt ügynökséggel foglalkozik, amelyek témájuknál fogva a mi hatáskörünkbe tartoznak, és a bizottság keretein belül működnek, tehát a bizottsági költségvetésen belül valósítják meg feladatukat. Nagyon egyszerű megközelítést alkalmaztam. Két kollégát kértem föl arra, hogy a számvevő szék jelentéseket ügynökségenként olvassák el, értelmezzék, véleményezzék. Utána a az ügynökségek számvevőszéknek adott válaszát is elolvastuk, és ezek alapján felmerültek bennünk további kérdések, amelyekkel foglalkozik tehát ez a dokumentum. Tehát tulajdonképpen én nem is nagyon akarok itt beszélni, hanem inkább az ügynökségektől és a bizottságtól szeretnénk válaszokat kapni ezekre a kiegészítő kérdéseinkre, amelyeket a vizsgálódás során megfogalmaztunk. Akik még nem olvasták volna kollégák közül a szövegeket, azok számára talán érdemes egy-egy idézettel rávilágítani a fő problémákra, a számvevőszék jelentésekből vett idézetekre gondolok. Lehetne együtt is kezelni az öt ügynökséget, de szerintem akkor nem értenék a kollégák, hogy mi az egyes ügynökségekkel a külön probléma. Tehát inkább azt javaslom, hogy minden egyes ügynökséget külön tárgyaljunk meg, és egyenként válaszolhassanak kérdéseinkre a képviselőik. Elfogadom az útmutatást. Jó, akkor járjunk el így, vegyük őket egyenként sorra. Már csak azért is, mert nincs is még itt mindegyiknek a képviselője. Buszuttil úrra bízom, hogy milyen sorrendben történjen ez. Egy biztos, hogy a Szepol képviselője még nincs itt. A többiek visszajelzéseim alapján már itt vannak. Akkor a napirend sorrendjében? Akkor én azt javasolnám, mondja Buzutti úr, ja, nem csak a bizottság sincs itt, aha, hogy a bizottságot kérdezzük először, akkor a eurojust kezdjük, vagy itt van a bizottság? Amíg <laughs> levetik a kabátukat, addig kitöltjük az időt, mindenki jó, akkor tehát még a bizottsági képviselők leülnek, addig a Eurojusthoz fordulnék. A számvevőszék jelentésében azt állította, hogy 2007-ben és 2008-ban az éves jelentésekben túl magas volt a betöltetlen álláshelyek száma a Eurojustnál. 33 ö, és 60 százalék között mozgott ez, és ráadásul nincsen terv 26% között, és nincsen felvételi stratégiája Eurojustnak. Miért nehéz betölteni az álláshelyeket? Ezt szeretnénk megkérdezni. És ennyi szakember hiányában mondható-e az, hogy a Eurojust ellátja feladatát? Tehát ha a munkatársak harmada nincs meg még. A felvételi eljárással kapcsolatban kérdezném, hogy mi van azokkal a szerződésekkel, amelyeket korábbi rendes eljárásban kötöttek meg. Ugyanis ö, kiderült utólag, hogy volt olyan felvételi eljárás, amely nem volt szabályos, és akkor ezen érintett munkatársak státusza hogy alakul. Keller asszonyhoz fordulok. Kíván válaszolni a Eurojust? Vagy kíván még kérdést föltenni a Eurojustnak? Nem? Akkor, akkor Hangyere úrnak adom meg a szót, a Eurojust egyik igazgatójának. Good afternoon, ladies and gentlemen. Jó napot kívánok, Hans Járajnak hívnak. Igyekszem röviden válaszolni a kérdésekre. Hogy miért betöltetlenek ezek a posztok, miért nehéz embereket találni? Azért, mert nagyon kemény ez a munka, kompetitív munka hágában dolgozunk, és az a baj, hogy a temporary ö, álláshelyek száma is korlátozott, és még korlátozottabb az állandó álláshelyek száma, tehát ezek a betöltetlen álláshelyek nem állandó álláshelyek, és nem elég vonzóak így a jelentkezőknek, és bizonyos életkori elvárásaink is lennének, tapasztalatot kell szerezni a nálunk dolgozó szakembereknek, kevés ilyen van, aki minden feltételnek megfelel, ami pedig az eljárást illeti, valóban javításra szorul, lépcsőzetessé kell tennünk a felvételi eljárást, és párhuzamosan főleg, tehát egyszerre és nem egymás után kéne sok mindent csinálnunk, ez kiderült számunkra. Igen, tettünk már intézkedéseket ennek érdekében. 2010-ben már volt, van felvételi stratégiánk. 2009-ben 185 álláshelyünk volt, ebből 145-öt töltöttünk be 2010-ben, 40 maradt üresen 2010-ben, pedig a 185 helyből 165-öt töltöttünk már be, tehát már csak 20 maradt betöltetlen, 22, tehát 50%-kal csökkentettük a betöltetlen munkahelyek számát, és hogy ezzel együtt akkor tudunk-e működni, természetesen tudunk, ellátjuk a feladatunkat, még hogyha nem is könnyű az az ember hiányban. Tehát ezért ez nem veszélyezteti a működést hogy mi lesz azokkal a szerződésekkel, amelyek ö, szabálytalan eljárásban köttettek meg korábban. Jogi okokból ezek sérthetetlenek, még ha az eljárás nem is volt szabályszerű, emberek sorsával nem lehet packázni, tehát ha megfeleltek akkor, akkor eljárási hiba miatt őket nem lehet elbocsátani, tehát ezek a szerződések érvényesek. Egyébként nem is látjuk szükségét annak, hogy ezektől az emberektől megszabaduljunk, még hogyha szabálytalan is volt az eljárás. Nagyon jó munkatársak. Köszönjük röviden, és azt hiszem érdemben válaszolt. Buszutil úr, én nem értek egyet az utolsó megjegyzésével az igazgató úrnak, de a Eurojustnál azt látjuk, hogy igenis vannak olyan emberek, akik a szabálytalan eljárás következményében nem elég kompetensek, akkor azt hiszem ez alapján nekünk magunknak kell megfogalmaznunk a konklúziónkat. Ugyanakkor az első kérdésre adott válaszsal egyetértek, vagy hát el tudom fogadni. Kérdezem a kollégákat, hogy kívánnak-e most még kérdéseket feltenni, hiszen megegyeztünk az előbb abban, hogy ügynökségenként megyünk tovább. Ha az elnök azt megengedi, akkor én a bizottsághoz teszek kérdést föl. 2009-ben 97,7%-os volt a költségvetés felhasználása, ez javult, nőtt 2008-hoz képest, de a kifizetések területén eh, ez valamivel alacsonyabb, de ez is nőtt 86, százalék. Ugyanakkor viszonylag magas volt, 8,5 os a félbehagyott eh, kifizetések aránya. Ezt meg szeretném kérdezni a bizottságot, hogy ez mennyiben ö, köszönhető annak, hogy nem volt elég konkrét és egyértelmű a, a külső határokkal kapcsolatos feladat kör, és mikorra lesz már világos feladat megfogalmazás a eurojust szemben. A SIS-2 rendszerrel kapcsolatban volt a legtöbb gond. Hogyan fogadták el a SIS-2 költségvetését, annak a költségvetési végrehajtását hogyan követték nyomon, és a félbehagyott kifizetések esetében miért volt ilyen magas ezek aránya 2009-ben? Ezek tehát a bizottsághoz intézett kérdéseim, ezeket le is írtuk, tehát ha tudnak szóban válaszolni, az is jó, de ha írásban akarnak, azt is elfogadjuk. Megadom akkor most a bizottsági képviselőknek a szót. Gösz asszonynak adom át most az elnökséget, mert el kell mennem, miközben a bizottság válaszol. Klász úr fog válaszolni, vagy még a bizottság előtt kíván felszólalni, kérdést akar föltenni, vagy meghallgatjuk a bizottságot előbb? Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretne Buzutil úr más ügynökséggel is foglalkozni? Igen, akkor majd később fogok visszatérni rá. Okay, thank you. I'm Stephanie Carillon from um, the shared... Én a DG Justice és Home Affairs uh, erőforrás megosztási osztályán dolgozom, igyekszem válaszolni a kérdésekre, de előtte leszeretném szögezni, hogy a számvevő széki jelentés semmi elégedettek voltunk, nem láttunk súlyos problémát. Az ennek kérdéseiből is ez kiderült, hogy ezek inkább részletkérdések, a végrehajtási arányjal kapcsolatosak. Ha konkrét részleteket kér arról, hogy milyen kötelezettségvállalások ból nem lett kifizetés. Nos, én csak a saját területem, bár ez a legnagyobb költségvetési tétel kérdésével tudok foglalkozni. százalék, tehát nagyon közeli egymáshoz a kötelezettségvállalás és a kifizetés az én területemen, a Shared Management Funds osztályon. Tehát mi ugyan sok pénzt költünk el, de ránk nem érvényes ez a magas hibaarány vagy félbehagyási arány. És ledolgoztuk a 2008-ban felgyűlt hátralékainkat. A félidős értékelés egyébként hamarosan megjelenni, 2011 első fél évében még. Mi is most kapjuk meg csak ezekhez, ez, ehhez az adatokat, és ebből gyártjuk majd a mi jelentésünket. Volt még egy kérdés a sis 2 re vonatkozóan, hogy milyen ennek a végrehajtási mutatója. A kötelezettségvállalások és kifizetések között ugye 72-73 százalékosak az arányok, között sincs nagy különbség. De 2009-ben valóban súlyos gondok voltak a végrehajtással. Ezt le is írtuk a jelentésünkben, és emiatt egyes kifizetéseket késleltetnünk kellett. De a ami a cancellation vagyis a teljes félbehagyását egyes kifizetéseknek illeti, 8,5%-os arányt, ez főleg, ez 44 millió eurónak felel meg egyébként, számosítva. Ennek nagy része a számítástechnikai háttér ö, ki nem alakulásával kapcsolatos, tehát nem született meg a számítógépes rendszer, és másfelől pedig 22 millió erejéig, 10 millió ebből a Frontex miatt, és 5 millió az FIA miatt, és 7 millió a SEPOL miatt nem került elköltésre, tehát így adódik ki ez a 22 millió, amit a többi ügynökség miatt nem tudtunk elkölteni és még volt néhány apró, konkrét kis projekt, amely nem működött pont úgy, eh, hogy működnie kellett volna, főleg a bűnmegelőzési területen. Azt hiszem, akkor válaszoltam minden kérdésére, ha van még kérdés, akkor persze tegye föl. Köszönöm. Ami a félbágyott kifizetéseket illeti, megismételni nem értettem teljesen, hogy akkor ez a 8,5% főleg miből adódik? Az a, ennek körülbelül a fele, ugye 44 millió fele, és szeretném tudni, hogy a SEPOL költségvetésének itt most 7 milliót említett, pontosan mekkora része ez az elköltetlen pénz. Hát akkor kérek egy percet, hogy kiszámoljam ezeket itt a rendelkezésre álló adatok alapján. Egy percet várhatunk, mondja az elnök. Uh, Várjunk egy pillanatot, várjuk a bizottság válaszát. Úgyhogy uh, ez alatt az idő alatt esetleg áttérhetünk a következő jelentésre, és akkor a bizottság megkaphatja újra a szót. It was a difficult question, I think. Úgy tűnik, hogy egy nehéz kérdés volt. A bizottság nem megvan az eredmény, illetőleg nem nehéz a kérdés, csak szeretnék pontos választ adni. Nem teljesen nyilvánvaló, hogy mi a helyes válasz, hiszen a 2009-es kifizetésekről, de 2008-as kötelezettségvállalásokról van szó, tehát kicsit bonyolult a kérdés, és éppen ezért az egész sort át kell újra számolni. Nos, elnök asszony, azt kérném a bizottságtól és az ügynökségektől, hogy írásban is terjesszék elő a válaszukat, így aztán akkor valamennyi kolléga láthatja a válaszokat, amelyeket írásban beterjesztettünk. Talán idő függvényében most nem lesz lehetőség az összes kérdés végig tárgyalására. Éppen ezért kár lenne, hogy átugranánk bármilyen kérdést. Úgyhogy akkor most áttérnék a többi ügynökségre. Így a kábítószer és kábítószer függőség Európai Megfigyelő Központjára elsőként a számvevőszék eh, álláspontja szerint 395 eh, ezer eurót vittek át 2009-re, ezek igazgatási költségek, Eh, amelyek 26%-at tesznek ki. Azt szeretném tudni az üzöttségtől, hogy mit tettek eh, a költségvetési tervezés javítása, eh, hatékonyságának javítása érdekében, és a költségvetési pénzek felhasználása hatékonyságának növelése érdekében. Aztán szívesen látnám a válaszukat arra a kérdésre is. Itt a hogy a fordító központnak a vezetőségével kapcsolatban az lenne a kérdés, hogy mi a vélemény a bizottságnak a célhoz kötött bevételekről, szükség van-e ezekkel kapcsolatban a világosan látás szempontjából valamilyen intézkedésre. Köszönöm szépen. Szeretném megkérdezni a többi képviselőt is, hogy ő nekik lenne-e kérdésük az ügynökséghez, hogyha nincs, nem, nincsen senki ilyen. Ebben az esetben szeretném kérni az AMCDDA képviselőjét, hogy adjon választ a kérdésekre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is, ami az igazgatási költségek kérdését illeti. 339 ezer euróról beszélünk. Ez nem 26%-a a költségvetésünknek, hanem csak a teljes költségvetés 2%-a. És ezen, ezen a 339 ezeren belül van 20% ami a kizárólagosan adminisztratív költségek, a többi költség az pedig a költözködési költségek, amelyek arra vezethetők vissza, hogy a, bérléssel kapcsolatos nehézségek miatt a költözködés késedelmet szenvedett. Itt nem igazán tudtunk tenni, nem reagáltak a bérbeadók időben, és éppen ezért keletkeztek többet költségek. Azonban mindenképpen javulást sikerült itt is elérnünk javítottuk az eljárásokat, az utasítási jogköröket, a ellenőrzési funkciót is, és így próbáljuk biztosítani, hogy a, hogy a különböző eszköz vagy pénzeszköz áthozatalok azok meg elkerülhetőek legyenek. Új személyzetet is vettünk föl, annak érdekében, hogy a teljesítmény mutatóinkat ezen a területen javítsuk. Ami pedig a több másik pontot illeti, a célhoz kötött bevételeket, tehát azokat a bevételeket, amelyeket a fordítószolgált visszautalt számunkra. Nos, az egy oldalra eső ár az előirányzottnál alacsonyabb volt, itt ö, ö, éppen ezért ö, visszautalásra került pénz a fordítószolgálattól. Ezek a bevételek tehát intézményen belül célhoz kötöttek. Itt szeretnék a költségvetési rendelet 19E cikkére hivatkozni, amely arról szól, hogy a jogellenes kifizetéseket vissza kell téríteni. Ezzel kapcsolatban nagyon általános a a megfogalmazás. Itt nem csak a tévedésből lefolytatott kifejezesekről van szó, hanem a később jogalap nélkülnek minősülő kifizetésekről is. Nos, a mi költségvetési tervezésünk felültervez ezeket a költségeket, a túlfizetéseket visszatérítették. Éppen ezért válaszunkban a számövőszéknek azt mondtuk, hogy jó lenne horizontálisan megoldani ezt a kérdést, hogyha ez tényleg eh, problematikusnak minősül. A bizottság eh, mindez ideig nem reagált eh, erre a kérdésre, de el tudom képzelni, hogy a bizottság foglalkozni fog ezzel a ponttal a az ügynöksége költségvetésének következő vizsgálata során. Ha van még tovább kérdés, akkor azokra is szívesen válaszolok. Hokkel asszony. Nos, szeretném megkérni a bizottságot, hogy foglalkozzon ezzel a kérdéssel. Köszönöm szépen. Köszönöm most a bizottsági a szó. Köszönjük szépen számtalan különböző ügynökség jelezte az ilyen visszafizetések problémáját, nem csak ezen a politikai területen, hanem más területen is. Ami most a bizottság nevében mondhatok az az, hogy a számvevőszéknek igaza van. A megfigyelő központtal le fogunk ülni beszélni arról, hogy a különböző bevételeket hogyan lehet, vagy kell kezelni. Nagy különbségek lehetnek ezen a területen. Köszönöm szépen, hogyha elégedett a válaszal, akkor átérhetünk a következő ügynökségre. Köszönöm szépen, elnök asszony, akkor átérnék a Frontexre. Ott is vannak 2009-re való átvitelek. Miért volt ilyen sok átvitt pénzeszköz, és miért volt olyan sok kifizetés felfüggesztés 2009-ben, ami ezt az ügynökséget érintette, illetőleg hogyan javított ezen a helyzeten a ügynökség, milyen intézkedéseket tett és figyelembe vette-e ennek során, során a Frontex ügynökség munkájának következő ellenőrzését is, tehát ezek lennek azok a kérdések, amelyeket az ügynökségnek föltennék. Nos, én azt szeretném kérdezni, van -e esetleg további hozzászólás? Keller asszony a szó. Igen, én is megismételnék egy kérdést, amit már föltettek. nos az egyik évről a másik évre átvitt pénzeszközökkel kapcsolatban gondolja azt, hogy ezek, ezeket az eszközöket, pénzeszközöket vissza lehet vonni, és tovább lehet vinni más költségvetésbe, vagy ezek felhasználásra kerülnek. Gondolja, hogy a Frontex ügynökség abban a helyzetben van, hogy tudja teljesíteni a jelenlegi személyzetével a ráháruló feladatokat? amit a kollégák mondtak, hogy milyen területeken volt a legnagyobb átvitel a Frontexnél, illetve a törlés 2009-ben, és másodszorban úgy vélik el, hogy a Frontex túl sok pénzeszköz fölött rendelkezik, tehát csökkenteni kellene a pénzeszközöket, mert az ügynökség kapacitásait ezek meghaladják. Vannak-e további kérdések? Holmeyer asszony? Ich hoffe, genau, works. Ähm, ich habe die um- Nos, én fordítva tenném fel a kérdést. A Frontexnek rendkívül nehéz volt a feladata most Görögországban. Mennyiben növelte ez a személyzeti kiadásokat, személyzeti költségeket az új görögországi helyzet miatt? És a jövőben milyen új kihívásokat várnak annak fényében, hogy a görög határon, a görög-török határon a kihívások sokkal erősebbek, mint azt eredetileg tervezték. Köszönöm. A Frontex részéről a képviselő kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenkinek jó napot kívánok. Nos igen, nagy összegek voltak az eszközök átcsoportosításánál, illetve törlésénél. Ez egy állandó kihívás volt a költségvetés végrehajtása során és az eszközök kezelése során az ügynökség esetében. Egy több éves költségvetés, azt hiszem, hogy negyedik, ötödik alkalommal fordul elő ez a jelenség. Részletes választ szeretnék adni a kérdésekre épp úgy Buzotil úr kérdésére is, de az írásbeli válaszokra szeretnék összpontosítani. Egyrésztről az eszközök átvitelére vonatkozóan, melyek azok a területek, amelyek leginkább érintettek ezen jelenségtől. Nos, azt mondanám, hogy a legfontosabbak a közös tengeri műveletek, másodszorban a képzés, a harmadik terület pedig az IKT programok és projektek, amelyek tehát tipikusak, jellemzőek egy ügynökség esetében, amely még nem teljes mértékben kiérlelt, tehát ez a három terület, amelyet a leginkább érint az eszközök átvitelének jelensége. Ez azt mondhatom, hogy egy déjà vu dolog, hiszen már tavaly is, illetve az elmúlt években is beszéltünk erről, hogyha megnézzük megnézzünk egy évet, akkor világos, hogy a költségvetés végrehajtásának évenkénti elvét tekintetbe kell venni, de a 2009-es végrehajtás során most ismerjük az végérvényes számadatokat, még akkor is, hogyha ez egy kicsit későn, még pedig egy évvel később érkezik. A kötelezettségvállalásoknál 91%-ot értünk el, ez összevethető a 2008-as szinttel, és a még meg nem erősített kifizetések 80%-os szinten mozognak. Tehát ezek viszonylag jó számadatok, jobbak, mint amilyenek egy évvel ezelőtt voltak, de természetesen be kell ismernem, el kell ismernem, hogy ezek a számok nem érik el azokat a célkitűzéseket, amelyeket magunk elé tűztünk. Fontos, hogy ne feledkezzünk meg arról, hogy itt egy olyan területen tevékenykedünk, ahol a helyzet drámai módon is nagyon gyorsan megváltozhat. És azt többször is láttuk. Itt a 2009-es költségvetés végrehajtásáról beszélünk, de ha megnézzük például ezt az évet, akkor két nagy változás volt ezen a területen. Hiszen megtörtént a tengeri a tengeri határokról a szárazföldi határok felé ö, csoportosultak át a feladatok, és a görög-török határokon hatalmas változások történtek. A költségvetés technikai szempontokból ez tehát ö, azt jelenti, hogy jóval drágább tengeri műveleteket kellett végrehajtani, ott helikopterekre, különböző hajókra van szükség, és hogyha szárazföldi határokra koncentrálunk, ott szárazföldi járműveket és egyebeket használhatunk, olyas valamiket, amelyek jóval kevésbé költségesek. Huszonhét tagállamunk van, ezeket koordinálnunk kell, operatív szinten kockázati elemzést kell végrehajtanunk, ez szintén nem áll korábban rendelkezésre, és természetesen ott vannak a harmadik országok és a Schengenhez társult országok, amelyeket szintén figyelembe kell venni, ez szintén megváltoztatja az összképet. A második kérdéssel kapcsolatban a költségvetési források nagyságát illetően, nos azt hiszem, hogy ezt nem ö, vizsgálhatjuk el különítetten, meg kell néznünk a pénzügyi forrásokat, az emberi erőforrásokat az ügynökség esetében. E, ez a háromszög két második, illetve harmadik szöge, és azon készséget a tagállamok részéről, hogy együttműködjenek. Itt önkéntes együttműködésről van szó. A tagállamokat nem kényszeríthetjük a rapid tímek kivételével. Ez tehát egy nagyon összetett témakör a költségvetés nagyságát nem nevezném túlságosan magasnak, éppen ellenkezőleg van még mozgásterünk, hogy növeljük a költségvetés volumenét, különösen ebben az évben, illetve a következő években. A leginkább érintettek az emberi erőforrások. Értjük, hogy fontos az administratív kiadásokra és az operatív kiadásokra koncentrálni. 65% volt az operatív kiadásoknál ez a szám, az elmúlt években némileg jobb volt a helyzet. Ez nem mutatója az operatív intenzitásnak. Ez nagyon fontos, hiszen, a legtöbb munkatársunk az operatív oldalon ö, dolgozik, ezt sem szabad figyelmen kívül hagynunk. A harmadik kérdés, új tevékenységek, a tevékenységek növekedése, ez nem függ közvetlenül össze a 2009-es költségvetés végrehajtásával. De valamennyit tevékenység, illetve erőfeszítés az elmúlt év októberétől kezdődően figyelembe veendő. És itt vannak a gyors beavatkozású csapatok, ott is voltak forrásnövelések, és mindez kihat a 2010-es költségvetése volt, némi késlekedés a szemlek feldolgozásánál, és ezt a szükséghelyzetet is meg kell szüntetni Görögországban sikerült felülkerekednünk ezen a helyzeten, uralnunk ezt a helyzetet, hiszen személyzetet telepítettünk át az illető területre. Az operatív és administratív bevetéseknél jelentős növekedés volt tapasztalható, és ez bizonyosan ki fog hatni akkor is, hogyha ezeket a bevezetés, bevetéseket ott rövid időn belül lezárjuk. A kockázatelemzés nagyon fontos szerepet játszik természetesen, és a bizonytalanság is belejátszik ebbe a helyzetbe, ami a költségvetés tervezését illeti. Még az olyan tényezők is, mint például az időjárás, szintén szerepet játszik. Tehát, hogyha olyan kérdésekről van szó, hogy az offshore űrjáratok a 8000 euró per óra per hét költségüket teljes mértékben kihasználják-e vagy sem, vagy kimerítik-e vagy sem, ez egy sor tényezőtől függ. Nos, a szemvevőszék és a jelentéstevő megjegyzésevel kapcsolatban minden egyes összeg jól megalapozott, és nagy erőfeszítéseket tettünk hogy a kiadásainkat csökkentsük, a költségvetés igazgatását javítsuk, és a Frontex pénzügyi rendszerét megbízhatóvá, megfelelőbbé, hatékonyabbá tegyük, de ezt még nem értük el, azaz nem tudtunk minden egyes magunk elé tűzött célt elérni. A célok világosak, de még nem értük el valamennyit. Any other additional questions? Yes, I would like... Köszönöm szépen, vannak esetleg még további kérdések? Igen, nekem lenne egy további kérdésem is Leiden úrhoz, két konkrét ponttal kapcsolatban először is. A 14-es pont, ami munkadokumentumunkban, nos itt olvastuk a számbevőszék kommentárját, és itt arról van szó, hogy 25 millió euró folyt kötelezettségvállalásokra, nevezetesen lejárt missziókkal kapcsolatban. Tehát jól értem, hogy pénzeket rendeltek hozzá olyan missziókhoz, amelyekről tudta az ügynökség, hogy azok már lezárultak. Azt szeretném kérdezni, hogy miért kerül sor. Aztán a frontex kapcsolatos másik kérdésem a következő lenne. A 17-es ponttal kapcsolatban áll, áll, áll kapcsolatban ez a kérdés. A számvevőszék ezzel kapcsolatban azt állapította meg, hogy 2009-ben 28 millió eurót fizettek ki egyoldalú kölcsönnyújtási döntések alapján. Ha jól értem, akkor a számvevőszék azt gondolja, hogy ez nem felel meg a pénzügyi rendeletnek. Tehát ezzel kapcsolatban várnám az ügynökség magyarázatát, magyarázatát különösen ami az egyezmény új jogi formáját illeti, eh, amely kapcsolatban azt mondta az ügynökség, az a valamennyi kölcsönre kiterjed. Elnök. Azt gondolom, itt vannak további kérdések is. Keller asszony, aztán Matteo, Matteo asszony. Igen a személyzet toborzásával kapcsolatban lenne egy kérdésem. Azt gondolják önök, hogy a jelenlegi személyzetükkel meg tudnak felelni a kihívásaiknak, vagy sem? A Frontexnek rendkívül sok a feladata most például a görög külső határon. Az ön véleménye szerint meg tudja oldani ezt a jelenlegi személyzettel? Matyő asszony? A Frontex igazgatójától kérdezném, hogy hogyan kívánja javítani a koordinációt a tagállamokkal, amely a költségvetés jobb felhasználását is valószínűsíteni, valamint a helyszíni jobb eredményeket. Uh, um, Köszönöm szépen. Hát ezek érdemi kérdések, igazgató úr, öné a szó, utána pedig a bizottságé. Köszönöm szépen. Rögtön rá is térnék a kérdésekre, ami a 14A pontot illeti, tehát a további plusz 3 milliót, amelyet ezen a jogalapon bocsátottak rendelkezésre, vagy lehetett volna rendelkezésre bocsátani. A kérdés ugye az volt, hogy erre miért nem került sor, ennek az oka egyszerű, egyszerűen a bátorság hiányzott az adott helyzetben. Év végén voltak még nyitott kérdések, és ezeknek a kezelése késedelmet szervezett. Nem voltunk biztosak abban, hogy bizonyos műveleteket végre fogunk tudni elhajtani, vagy sem. Később, aztán az év során bizonyossá váltak bizonyos kérdések, tehát ez lenne a válasz. Ami pedig a második kérdést a pénzügyi rendeletet illeti. Nos, a pénzügyi rendeletet egy ideje módosították, és most olyan jogszabályok vannak, amelyek azt mondják, hogy kölcsönt csak az ügynökség döntését követően lehet adni. Általában tehát az a helyzet, hogy a határvédelmi szervek, a bűnüldözés szervek, a rendvédelmi szervek, illetve a tengerparti védelmi szervek együtt működnek eh, egymással és a eh, Frontex-szel, és nyilvánvalóan eh, náluk egy magasabb fokú megbízhatóságba lehet kiindulni, mint a magángazdaság szereplői esetében. Joggal tették fel a számbevőszéki vizsgálat keretében ezt a kérdést. A számbevőszék nagyon szigorú álláspontot képviselt a vizsgálat során, de tudni kell, eh, hogy mi is nagyon szigorúak leszünk, amikor a jelenlegi eljárásmódot megváltoztatjuk. A mi rendelet értelmezésünk ugyanis nem felel meg a számbevőszék értelmezésének, és amikor világosá vált, hogy hogyan kell helyesen alkalmazni a rendeletet, akkor mi is megváltoztattuk azonnal az ügyrendünket. Tehát csak rövid ideig eh, állt fenn az a helyzet, amikor mi a saját eh, eh, értelmezésünkben alkalmaztuk a pénzügyi rendeletet. Tehát ott egy egyoldalú döntés alapján nyújtottunk akkor kölcsönöket. Um, um, question about... Elnézést kérek, hogy Keller asszony személyzettel kapcsolatos kérdését nem tudom megvá- megválaszolni. A kérdés ugye az volt, hogy megfelelő-e a személyzet, vagy sem. Nos, azt gondolom, hogy nincsen olyan európai intézmény vagy ügynökség, amely azt állíthatná magáról, hogy kellő számú munkatársa van. Természetesen értjük, hogy bizonyos költségvetési kényszerek hatása alatt kell cselekednünk, de hogyha javaslatainkat megnézik, azokat a javaslatokat, amelyeket a Frontex előterjesztett, nos, ú, akkor azt láthatják, hogy ebben az évben és a következő évben 26 új státuszra van szükségünk. Ez úgy gondolom, hogy ez egy kívánság egyenlőre csak, de azt is látni kell, hogy a személyzeti kapacitásunk, erőforrásaink lassan szükösé válnak, és éppen ezért kompromisszumokat kell kötnünk a minőség és mennyiség területén is. Természetesen a tőlünk telhetőt megtesszük, de prioritásokat kell kitűznünk, és önöknek is tudomásul kell venni, venniük, hogy nem tudunk olyan gyorsan bővülni, amilyen gyorsan a tevékenységünk és a velünk szembeni kihívások bővülnek. Tehát gyakorlatilag most egy zsákutcába jutottunk. A kérdés persze az, hogy hogyan tudunk kijutni belőle. És hogyan tudunk ö, lassan, de rendszer szerűen csikor, fogcsikorgatva végül is kimászni ebből a helyzetből. A Schengeni országok és a társult országok operatív és administratív értelemben egyaránt. Ugye éves szinten bilaterális egyeztetéseket tartunk, minden tagállam ilyenkor általában megfogalmazza elvárásait, illetve felajánlásait határidőkhöz kötve, és elmondja, hogy mely operatív tevékenységekben fog majd részt venni a következő év során. Tehát ennek van egy működő mechanizmusa. Ami a költségvetés pontosságát illeti, illetve ugye a túl tervezést, nemrégiben felülvizsgáltuk a, az állandó költségeinket, az IREM síteket, könyveket, amelyekbe beletartoznak a légi, tengeri és szárazföldi tevékenységek is, és megnéztük, hogy hogyan lehetne jobban tervezni, illetve költséget csökkenteni a helikopterek bevetése kapcsán, a határellenőrzés kapcsán. Világosabbak lettek a szabályaink, érthetőbbek, követhetőbbek a tagállamok számára is, és minden okunk megvan arra, hogy bízzunk abban, hogy a jövőben a tervezés pontosabb, kiszámíthatóbb lesz. Ami a jelentés tételt illeti, azt is egyszerűsítettük, gyorsítottuk, különösen a joint operation kapcsán, nem várunk majd a jövőben az év végéig, hogy elkezdjük a tevékenységek felmérését, hanem folyamatosan dokumentáljuk őket, mintha már írnánk az év évvégi jelentést, és így egyrészt hát még frissebbek az élményeink, amelyek alapján megfogalmazhatóak a megalapításaink, másrészt nem maradunk el. Köszönöm a választ. Van-e még pótkérdés? Nincs. Ha nincs, akkor lépjünk tovább. Ugye Buszutil elmondta, hogy írásban is válaszolhatnak a kérdésekre, hogyha nem kerül mindenre idő most, akkor lesz erre lehetőség. Buszutil úr, köszönöm. Én a Cepollal kapcsolatban szeretnék kérdezni, ha már megérkezett a Cepol képviselője, mert ezzel kapcsolatban merül föl legtöbb gond. Első kérdésem. A számvevőszék azt mondja a jelentésében, hogy a közbeszerzési eljárások tekintetében négy esetben a kollégium úgy vett ö, ö, nagyértékű tárgyakat, hogy egyáltalán nem volt kiírás. Hát ez elég súlyos gond. Tehát, hogy ki sem írták a tendert. És emellett ráadásul nem közbeszerzési szakértők intézték az ügyeket, tehát nem volt kiírás, nem volt ajánlattétel, nem volt pénzügyi értékelés. Hát kimutatta már valamilyen ellenőrzés, hogy miért nem tartottak közbeszerzési eljárást, és valaki már felelősségre lett van WhatsApp-olnál ezért, és az új rendszer, amely állítólag már majd jó lesz, és amely ben most már lesz egy közbeszerzési tisztviselő, tényleg működőképes lesz? Bízhatunk ebben? Mielőtt eh, a választra megadom a lehetőséget, kérdezem, hogy kívánna még valaki a cepol kapcsolatban kérdést föltenni. Igen, sőt többet is szeretnék, nem tudom, hogy Buszuttil úr direkt akarta ezt a kérdést előre venni, és egyből választ vár rá, vagy még kérdezhetünk? az asszony? Köszönöm, elnök asszony. A Sunweb szerint 900 millió euró volt 2009-ben az összeg, a számvevőszék szerint ez a probléma nem oldódott meg. Itt egy késlekedésről van szó a kifizetésekben 2008-ban, vagy az egész év során. A költségvetési év el fogja szenvedni majd ennek a kihatásait, és az ügynökség melyik költségvetési évben lesz képes olyan számadatokat benyújtani, amelyek a költségvetés éves jellegét tiszteletben tartják. A 2008-ban a parlament 31%-os számadatot jelzett, a számvevőszék is tudatában van ennek az adatnak. 2009-es adat évben 43%-át a költségvetésnek csoportosították át, és 2010 márciusa óta öm, hetente vannak pénzügyi ülések, hogy javítsák a költségvetés végrehajtását. Újra lemondtunk a 2008-as költségvetési mentesítésről. Le tudnál röviden írni az ügynökség költségvetési helyzetét, 100, több mint 120 milliós összegről van szó, illetve 900, több mint 900 euróról 2008 esetében. Hogyan nem tudja az ügynökség a több évben keresztül a költségvetés egyensúlyi elvét tiszteletben tartani, és hogyan akarja a CEPOL ezt a helyzetet megoldani? Köszönöm. Köszönöm. Most Schröder úrnak adom meg a szót, és kérem, hogy röviden válaszoljon, mert meglehetősen elfogyott az időnk, hogy még más kérdésekre is idő jusson. Köszönöm, elnök asszony. Köszöntök mindenkit. Engedjék meg, hogy először egy általános megalapítást tegyek. A CEPOL-nak a új vezetésének nincs érdekében, hogy a múlt hibáit védelmezze. Tény, hogy a múltban súlyos hibák történtek, meg kellett újítani a pénzügyi menedzsmentet. Visszatérek még majd erre, de most konkrétan válaszolok a kérdésekre. Beszerzési, közbeszerzési eljárásra valóban teljesen jogos a megalapítás. Négy olyan eset volt, ahol nem is volt kiírás. Úgy vettek szolgáltatásokat, nagyértékű tárgyakat a CEPOL, hogy nem volt kiírás. És volt még egy olyan eset, ahol nem megfelelő ember végezte kiírást és pályáztatást. 2009 végén azonban felvette Cepol egy közbeszerzési szakembert, és az ő kezében, az ő felelőssége alatt lesz ennek az összefogása. Minden dolgozónkat egyébként kiképeztük a közbeszerzési eljárás részleteire, Tehát most jelenleg jól működik a közbeszerzési eljárás. A múlt hibájait feltáró, hibáit feltáró ellenőrzésekkel kapcsolatban még annyit mondani kell. A múltban azért sem ö, volt belső ellenőrzés a Cepolnál, mert minden más elsődleges volt, nagyon sok alapproblémát kellett megoldani és nem volt egyértelmű a felelősségek elosztása, tehát káosz uralkodott, most már ezt is megoldottuk. Most az előző igazgatót ugye leváltotta egy új, ez az előző igazgató felelőssége volt, és részben egyébként kártérítésre kötelezik őt, tehát ez az ő büntetése. Most Matthew Asszony kérdésére majd a költségvetés szakértőnk válaszol. Üdvözlöm a parlamenti képviselőket. Ami a költségvetés idei végrehajtását illeti, új eljárásba fogtunk. Templétekkel dolgozunk, mátrixok, mátrixokkal, és az 1 millió 500 ezeres hitel átvilágítottuk, és megvizsgáltuk, hogy a C1 és a CA kategóriákban mi történt. C8-as kategóriákban. Audit tanácsunk van most már, amely a kormányzó tanácssal közösen ellenőrzi a működést a mérleggel kapcsolatban ö, egy mátrix alapján kell a monitoringot végrehajtani, rendszer szerűzé vált a kifizetések ellenőrzése, és ahogy Matyő asszony is elmondta, hetente van pénzügyi igazgatói értekezlet, és hetente jelentjük a költségvetésünk felhasználását, végrehajtását hogy miért volt 2009-től 2010-re ennyi átcsoportosítás, azért, mert nem volt a kötelezettségvállalásoknak értékelő bemutatása, de ahogy én elkezdtem a munkámat végezni, ez elkezdődött. Kiegészítő kérdések, megjegyzések. Köszönöm. Szeretnék tisztázni valamit vagy tisztázást kérni. Tehát 2009-ben semmit nem lehet számon kérni, de az új vezetőség mindent akkor jól csinál. Minden az előző igazgató felelőssége, és majd ő neki vissza kell adnia, idézem, az adófizetőknek ezt a pénzt. Ez hogy fog működni? Erre van belső eljárás, vagy jogi eljárás alá vonják az előző igazgatót? Én egyébként ennek örülnék. Tehát hogyan fogják felelősségre vonni? Elkezdődött a felelősségre vonás. Második kérdésem. azon szerződésekre vonatkozik, ahol, amelyekkel szakértőket, oktatási szakértőket bíztak meg, és amelyekről kiderült, hogy teljesen szabálytalanok voltak a számvevőszék jelentése alapján. Nem alkalmazta az előző kollégium gyakorlatilag a költségvetési rendeletet. Mi van ezekkel a szerződésekkel? Ezek most érvényben maradnak? Keller kolléga. Questions are in addition to the ones that are written in the working document. Köszönöm szépen. Az írásbeli eh, kérdéseken túlmenő további kérdésem is lenne. A 2008-as mentesítés, illetve 2007-es mentesítés alkalmával voltak már súlyos problémák, amelyekről beszéltünk tehát azt is mondhatjuk, hogy most másodszorra kapunk a számvevőszéktől negatív üzenetet. Miért nem volt már 2007-2008 után változtatás? ami pedig a pénzek magáncélú felhasználását illeti. Ilyen esetek voltak már 2007-ben is, és akkor sem történt semmi. 2008-ban sem, 2009-ben sem tettek ez ellen semmit. Az lenne a kérdés, hogy miért maradtak ilyen hosszú ideig tétlenek? Voltak, akiket heteken, hónapokon belül alkalmazásba vettek. Miért uh, alkalmazták uh, ezt a pénzügyi szakértőt csak ilyen rövid időre? és vettek fel olyan embert, aki a közbeszerzésekkel foglalkozik. Ki alkalmazta őt? Ki foglalkozott a közbeszerzési kérdésekkel? Egy belső szakértő, vagy más? Például volt valakinek tapasztalata a múltból ilyen ügyekkel? Elnök Matyő azt mondja, aztán Buzutili úr következik. Kik tudnám magyarázni, hogy hogyan zajlanak ezek az ülések, Azaz van egy módosítás azt illetően, hogy hogyan dolgoznak az igazgatóság és a kormányzás között a parlament mentesítésének megtagadása után. Van-e több kapcsolat a költségvetési munkacsoportban, az igazgatótestületben szeretném megtudni, hogy hogyan zajlik ez ebben a testületben, és milyen kapcsolatok vannak jó lenne, ha ezt kifejteni az itt jelenlévők számára. Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Mivel a legtöbb kérdésemet más kollégák megkérdezték, és ennek örülök, én nekem már csak egy maradt, ezt azonban mindenképpen meg szeretném kérdezni, a tanfolyamokkal kapcsolatos. Ez a kettes pont a munkaanyagomban. A számvevőszék azt állítja elnök asszony, hogy ahogy már 2008-as jelentésében is leszögezte, a tanfolyamok és szemináriumok szervezése ö, jelentős költségeket emésztett föl. A számvevőszék azt állítja, hogy 2009-ben ezen kiadások auditja súlyos hiányosságokat tárt föl. Nagyon szigorúan fogalmaz a számvevőszék, nagyon elítélően Miért nem történt 2008 és 2009 között semmi? Miért ismételte meg a CEPOL a 2008-ban már feltárt hibákat? Igazgató úr, kérem válaszoljam. Köszönöm szépen. Először is sorjában. A személyes elszámoltathatóság tekintetében megvizsgáltuk, hogy mely esetekben volt konkrétan személy szerint az előző vezető felelős, és a végkövetkeztetés az volt, hogy egyértelmű a személyes és jogi felelőssége. Tehát 2200 e- euró visszatérítésére, 220 uh, ezer euró visszatérítésére kötelezik, és személyes egyéb vezetői hibái is kiderültek, tehát ezek most már világosak, és ezt az összeget behajtják az előző igazgató, és garantálhatjuk, hogy más területeken is megtörténik a felelősségre vonás. Az oktatási szakértők kifizetésével kapcsolatban el kell mondani, hogy a tagállamokban zajlanak ezek a továbbképzések, a rendőrakadémiákon, és Európa szerte mindenhol. Ezért a CEPOL az egyes tagállami rendőrakadémiákkal kötött szerződéseket. Persze erről kiderült, hogy helytelen megközelítés volt, és most a kormányzó tanács úgy döntött utolsó ülésén decemberben, hogy ezt a rendszert, megközelítést teljesen átalakítjuk, tehát a jövőben semmilyen hasonló szerződést nem kötünk. Már 2009. júniusában egyébként megszűnt a szerződések végrehajtása, tehát 2009. júniusa óta senki nem kapott semmilyen pénzt, semmilyen tevékenységet ezen a területen, és nem is fogunk ilyeneket kötni a jövőben. Így most lehetőségünk van arra, hogy a saját költségvetési szabályunkat teljesen újraírjuk. A számvevőszék egy paragrafust kritizált különösen, a kettes bekezdést ezt teljesen átírtuk, tehát minden számvevőszéki felvetésre tettekkel vagy szövegekkel reagáltunk. Ezt a legutolsó kormányzó tanácsülés döntette el egyébként ugyancsak. Hogy miért nem volt 2008 és 2009 között intézkedés, ezt nem tudom megválaszolni, mert nem voltam ott. Nem tudom, hogy az előző igazgatóság miért nem vette figyelembe a számbevőszék ajánlásait. Nem kívánjuk őket fedezni, de nem is feladatunk, hogy ezeket a kérdéseket megválaszoljuk. erről az időszakról nekem nem tisztem nyilatkozni, mert nem voltam ott. Hogy miért nem korábban történtek az intézkedések, komoly visszatérítési összegeket hajtottunk be a felelős tisztviseléktől már 2008-ban is, de a teljes összeget nem sikerült visszakövetelni. Most egy külső audit ö, mutatja ki, hogy még mely ö, cégeknek tartozunk, illetve mely cégek tartoznak nekünk, és ez a jelentés is hamarosan elkészül. A külső audit tárta föl már a, a eddigi pénzvisszaköveteléseket, de okot adó hiányosságokat is. Ami a közbeszerzési területet illeti, már elmondtuk, hogy ugye most már új rendszer van, új igazgatónk vagy tisztviselőnk van, aki 2009 óta végzi ezt a munkát, és 2010 elejétől végzi érdemben a munkáját. Már az ő ö, kiírásai alapján pályáztatunk, ő erre felkészült szakember, és persze a partnerügynökségeknél is van pandanja, akivel együttműködik. Matthew asszony az igazgató tanács üléseire kérdezett rá, hogy mi változott ezeknek a lefolytatásában az igazgató tanácson belül. A jelentési rendszert egyszerűsítettük, és súlypontokat jelöltünk ki, új modern elszámolást és ellenőrzést vezetünk be. Ennek eh, következményeképpen a vezetőség napi szinten tudja követni a pénzforgalmat, és az igazgató tanácsot egy audit, állandó audit panel segíti munkájában, a felügyeleti munkában, tehát pénzügyi szakemberek vizsgálják napi szinten a működést, és az igazgató tanács ez alapján, ez, ennek ajánlásai alapján hozza meg döntéseit. A tanfolyamokról kérdeztek még, hogy mi változott a múlthoz képest. Két dolog feltétlenül, már tavaly óta. Keret egyezményekben és ö, ö, új rendszer szerint végezzük ezeket. Korábban valóban nem volt ebben sem kiírás, partnerségben, formális partnerségben írjuk alá a partnereinkkel tevékenységenként a szerződéseket, és amint hozzáférhetővé válnak a pénzeink, mert ugye egyelőre be vannak fogyasztva, kezdjük ezeknek majd a kifizetését, és kritizálták a képzési programjainkat is, ezeket is felülvizsgáltuk oktatási szakemberekkel, képzési szakemberekkel, tehát tartalmilag is megváltoztattuk a képzési támogatást. Az új rendszer még fejlesztési fázisban van. Köszönjük. Kérjük majd, hogy írásban is nyújtsa be válaszait. Ez nagy segítség lesz a bizottság tagjainak, titkárságának. Ha megengedik, akkor most tovább lépünk, Buzutil úr. Köszönöm, elnök asszony. Én még megkérdeztem volna az Európai Bizottságot, hogy elégedette a CEPOL válaszaival. És hogy azok összhangban vannak-e a számvevőszéki jelentésekkel de ha elnök asszony ragaszkodik, akkor lépjünk tovább az utolsó ügynökségre. Itt két fő kérdésem lenne az emberi alapjogi ügynökséggel kapcsolatban. Az egyik a felvételi eljárásra vonatkozik, illetve arra, hogy a, a személyi tervezés hatékonyan működik-e, illetve az alapjogi ügynökség kapcsán van egy specifikus kérdésem is, hogy ezek a keretszerződések, amelyeket négy évre írtak alá 2007. júliusában, és aztán két év után már elköltötték a négy éve szóló pénzt, és mégis úgy tűnik, hogy maradt a harmadik és negyedik évre is, csak hogy ezeket a pénzeket már engedély nélkül költötték el. Szeretném világosan látni, hogy hogy lehet az, hogy két év alatt elköltötték a négy éves pénzt, utána még mindig maradt a további finanszírozásra. This uh, fundamental rights agency and we will ask the commissioner the end to reflect on this. Azt javasolnám, hogy először is foglalkozunk az alapjogi ügynökséggel, és utána a bizottság állást foglalhat a rendőr akadémiával kapcsolatban, tehát öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék Buzutil úr két kérdésével kezdeni. Először is, ami a alkalmazandó személyzet számával kapcsolatos becslést illeti. Biztosítani szeretném önt, hogy minden olyan intézkedést megtettünk, amely a túltervezést megakadályozza, és ez megfelelő válasz a számvevőszéki kritikára. Bevezettünk egy havi jelentéstételt, amely tényleges ellenőrzést biztosít a költségvetés végrehajtásával kapcsolatban, költségvetés végrehajtásának területén. 2007-ben indult az ügynökség, 2008-ig vártunk, amíg végre kinevezték az igazgatónkat, és a LIBE bizottságnak az volt a konkrét kívánsága, hogy ne vegyenek fel személyzetet, amíg nem kerül kinevezésre az igazgató. Éppen ezért szenvedett késedelmet a személyzet felépítése, és most aztán gyorsítani kell a lépéseinket. Azt kell, hogy mondjam, hogy még mindig 15%-os hiányjal rendelkezünk 2010-ben Ugyanakkor megtettünk minden szükséges intézkedést ennek feltöltésére. Fölvettünk egy tervezési vezetőt, és a következő képen néz ki a tervünk. Van három prioritásunk. A harmadik prioritás pedig az, ami egyébként a ami egyébként a legjobb gyakorlatnak minősül a bizottság belső ellenőrzési testülete szerint. Tehát a harmadik prioritás azt mondja, hogy az esetleges elköltetlen pénzeszközöket, töbleteket olyan projektekre fordítjuk, amelyekről az igazgatóság, illetve a bizottság azt gondolja ezekről, hogy ott lépnünk kellene, de a költségvetési tervezésben nem allokáltak megfelelő mennyiségű pénzt rá. 2009-ben 99,4%-os volt a költségvetés végrehajtása, és az utolsó jelentések azt mondják, hogy 2008-ban 3%-os, 2009-ben 6%-os csökkenés sikerült elérni az pénzeszközök átvitele területén. Az elmúlt évi végeredmény pedig 9,8% volt. Azt gondolom, hogy ez nagyon jó eredmény. A költségvetésünk végrehajtásakor két cél vezérelt minket. Először is a pénzeszközök átvitelének eh, visszavonása 10%-ot nem szabad, hogy átlépjen, másodszorban pedig 95%-ot nem szabad a kifizetéseknek alul múlni a vállalásaink esetében. 2009-ben 99,4%-ot sikerült a pénzeszközök kifizetése területén elérni, a pénzeszközök átvitelét pedig rendkívül szigorú ellenőrzés alá vontuk a pénzeszközök átvitele egész egyszerűen a tevékenységünk természetére vezethető vissza. Nem várhatjuk el azt, hogy egy projektről a jelentés már ugyanabban az évben e, elkészüljön, amikor a projekt zajlott. Hogyha például egy projektet évvége felé indítunk, és évközepén volt a kiírás, akkor a végeredmény egész egyszerűen évvégén még nem fog rendelkezésre állni. Tehát itt van egy kis késedelem minden egyes alkalommal. Ennek ellenére természetesen megpróbáljuk a pénzeszközök átvitelét a lehető legkisebb szintre csökkenteni. Ami pedig Buzutil úr 2007-es keretszerződéssel kapcsolatos kérdését illeti. Ez egy olyan keretszerződés, amelynek keretében egy vállalkozást bíztunk meg, különböző rendezvények lebonyolításával. Annak idején még nem volt meg, tehát 2007-ben a szerződés aláírásakor még nem volt meg az igazgatónk, azóta egy új igazgató érkezett, és új szelek fújnak, úgymond. Például megrendeztük az emberi jogi éves konferenciát, előző év karácsonya előtt, és ez természetesen a kiadásaink nagyságrendjét is eh, némileg megváltoztatta. 2009-ben eh, tehát eh, az eredetileg előirányzott pénzeszközöket felhasználtuk, éppen ezért arra kényszerültünk, hogy már hat hónappal ezelőtt egy pályázatot írjunk ki. Sajnos azonban ez nem sikerült olyan gyorsan, mint ahogy terveztük, Egyesek azt is mondják, hogy ez a rólunk alkotott képet károsította, de hát egyszerűen nem volt más mód eh, az emberi jogi eh, konferencia megszervezésére együttműködve a svéd elnökséggel túl nagy lett volna kockázat, hogyha máshogy járunk el. Éppen ezért azt mondtuk, hogy jó, hát akkor folytatjuk a munkát, megkötjük a szerződést. A szerződés megfelelő volt, jogilag kifogástalan, nem lehet azt kifogásolni, hogy a eljárás keretében illegális lépésekre került sor. Elnök, azt gondolom, hogy tovább kell lépnünk. Sőt, én szívesen összefoglalom a tanulságokat, akár most egyből, ha csak a bizottság nem akar még megszólalni. Akkor most megkérdezem a bizottságot, hogy kívánná cepol kapcsolatban az Európai Bizottság megszólalni. De ha igen, akkor csak röviden. A cepol kapcsolatban, bizottság, köszönöm elnök asszony. A bizottság véleménye az, hogy az igazgatóság levált, leváltása valóban új korszakot eredményezett a Cepolnál. Az új vezetőség nagyon nagy ö, hangsúlyt fektet arra, hogy a múlt hibáit kiküszöbölje, és a kifizetéseket rendbe rakta, és új rendszert állított föl, amely a stokholmi ö, rendőrképzési programot most már lehetővé teszi, hogy megvalósuljon. Az ügynökség igazgatósága támogatást kapott 2009-ben a cseh elnökségtől is az átálláshoz már, és 2009 májusában mi a bizottságnál is eljutottunk oda, hogy hát elbúcsúztunk az előző igazgatótól. Most persze nem a 2009-es költségvetés részletes elemzésének van a helye, de 2009-ben is már történt javulás az igazgató leváltása után, már is, ahogy ezt a számvevőszék is egyébként megfogalmazza. Például négyszeresére nőtt a pénzek hasznos felhasználása 2008-hoz képest. Köszönöm. Valóban ez rövid összefoglalás volt. Kérjük a tolmácsokat, hogy egy kicsit még akkor maradjanak, hogy még meg tudjuk hallgatni buszuti urat is. Köszönöm a titkárságnak a segítséget, és persze a kollégáknak, akik részt vettek folyamatosan a vitákban. Nagyon izgalmas viták voltak ezek és persze az ügynökségek hajlandóságát is köszönöm, meg az Európai Bizottság folyamatos elérhetőségét. Nem voltak ezek mindig kényelmes helyzetek, a mai sem, számomra sem, de most már azt hiszem, hogy lezárhatjuk ezeket a történeteket. Pozitív tapasztalat, hogy végre transzparens módon el tudtunk számolni, ha nem is a pénzekkel, de a lelkiismeretünkkel az adófizetők felé. Mindent tisztáztunk, kemény vitákban, mert végül is ugyebár az adófizetőnek kéne garantálnunk, most akkor, ha már múltban nem sikerült, akkor a jövőben, hogy a költségvetést az ő érdekében költjük el. A Kokobú, Makovei kollega révén ö, majd még lecsengeti, befejezi e hónap végéig az ezzel szükséges írásmunkát. Köszönöm. Köszönjük. Hogy mik ezek a munkák? Buszuttil úr a véleménytervezetet január 31-én és február 1-én fogja bemutatni. A módosítók benyújtási határideje február 3-a csütörtök, és a LIBE szavaz, szavazás pedig február 28-án lesz. Köszönöm szépen mindenkinek a megjelenést, az érdekes, hasznos vitákat, az ügynökségeknek, hogy eljöttek, válaszaikat és várjuk az írásos formában is a válaszokat. Még egy apró dolgunk van. Az EU és a Brazil Szövetségi Köztársaság közötti útlevél megalapodást. A, a diplomáciai szolgálatban levők és egyéb útlevelek két témáját össze tudjuk vonni, Makovej asszony és Jan Enchu e, a két előadó. Kérem, hogy ők akkor gyorsan még foglalják össze, mi tudható erről a megállapodásról. Thank you, Chair. Uh... Köszönöm szépen. Ami az EU és Brazília közötti vízum megállapodást illeti, a parlament hozzájárulását kérném a megállapodás megkötéséhez. A Lettország, Ciprus, Málta és Észtország polgárait beleértve valamennyi EU tagállam vízummentes, valamennyi tagállam polgárai vízummentesen utazhatnak Brazíliába idegenforgalmi és üzleti célra jelenleg három hónapos vízummentesség áll fenn, de a négy említett tagállam tag, ö, polgárai még vízumkötelesek Brazíliával szemben, és ezzel a megállapodással ezen állampolgárok is vízummentesen utazhatnak majd Brazíliába idegenforgalom és üzleti célokra. Tehát kérem a parlament hozzájárulását, hogy ez a megállapodás hatályba léphessen. Encsú úr pedig a diplomáciai útlevelekért felelős, azt hiszem, hogy ugyanerről a helyzetről van szó, mondja az elnökasszony, Andrew Rani a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, szintén javaslom a parlamentnek, hogy, hogy fogadjuk el ezt a megállapodást. A tárgyalások két szakaszban zajlottak a szokásos útlevelekkel kapcsolatos megállapodást a nemzeti parlamenteknek is ratifikálniuk kell, ez hosszabb ideig fog tartani, és van egy külön megállapodás a diplomáciai útlevelek tárgyában. Ezen megállapodás azonnal a nemzeti parlamentek ratifikációja nélkül hatályba léphet, miután parafelták és aláírták. Tehát ez egy két vágányú tárgyalás volt. Egy dologgal ki az elhangzottakat, hogy ne veszítsünk időt, és a bizottság emlékezetébe idézném, hogy kizárólagos kompetencia áll fenn a ö, külpolitikai tárgyalások területén a vízumkötelezettségnél. Hat tagállam van az EU-ban, amelyek még nem utazhatnak vízumentesen az USA-ba és Kanadába, és szeretném kérni a bizottságot, hogy hasonló megállapodásokat kössön a diplomáciai útlevelek, hivatali és szolgálati útlevelek tárgyában, valamint a szokásos útlevelek tárgyában egy másikat. Brazília példája megmutatta, hogy lehetségesek az előrelépések. Nincs ok arra, hogy az ilyen diplomáciai útlevelek tulajdonosainak problémákkal kellene szembenézniük a bizottságnak, nem, hogy kezdje meg a tárgyalásokat az USA-val és Kanadával, annak érdekében, hogy Románia, Bulgária, Lengyelország, köztársaság, Ciprus polgárai szintén vízumentesen utazhassanak ezekbe az országokba. Elnök, köszönöm. A bizottságot, illetve a tanácselnökségét kérném, hogy jelentkeznek szólásra. Tessék. Madam Chair, and just briefly to... Eh, bizottság, köszönöm elnök asszony. Egészen röviden a bizottság nevében köszönetet szeretnék mondani mindkét, jelentéstevőnek támogatásukért. Ezen megállapodás tárgyában a vízummentesség vonatkozásában Brazíliával köszönetet szeretnék mondani önöknek fáradozásaikért, hogy meggyorsítsák ezt a folyamatot a megállapodás ratifikációja lehető leggyorsabban véghez viendő. A bizottság természetesen folytatja erőfeszítéseit annak érdekében, hogy a fennálló kölcsönösségi problémákat USA-val és Kanadával meg lehessen szüntetni. A második jelentéstevő konkrét ajánlásait megszíveljük. Elnök, köszönöm, vannak-e további hozzászólók? Nincsenek. A módosítók benyújtásának határideje január 12-e délelőtt 12 óra. A jelentés elfogadása a Libében január 25-26-ára van előirányozva. az operatív cikkekkel kapcsolatban nem nyújtható be módosító, csak az eljárás technikai szemponthoz a jogalkotási állásfoglalásban. Köszönetet mondok önöknek, és ezzel szinte belül is vagyunk a megszabott határidőn. Holnap rendkívülést ről fogunk vitázni, talán holnap megerősítjük ezt a koordinátori ülésen. Aztán január 25-én következik a következő szokásos ülésünk, és 26-án köszönetet mondok türelmükért és a tolmácsoknak is köszönetet mond az elnök asszony. Thank you, thank you. Thank you,